meine sehr verehrten igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Ugyan még kevesen vagyunk, ahogy ez lenni szokott az ülések kezdetén, ennek ellenére megkezdjük a munkát. Negyed órás csúszásban vagyunk, nem azokat büntetjük, akik pontosan érkeznek. Ezért meg is kezdem először az elnök közleményeivel ma délután egy kis módosítás lesz, nem tudom mennyire tűnt fel, csak 15.30-kor kezdődik az ülés, erre felhívom a figyelmet külön. Egyszerűen nem lehet ez probléma a napirend sűrűségét tekintve. Tegnap koordinátorok ülése is volt. Egy sor eredményt szeretnék közzétenni. Előadókról döntöttünk a mentességi ügyben, Csimánszki ügyben, Stojanov kollég, Zéb Zéber Speróni kolléga, és titi esetben Kastex asszony lesz az állandó előadó. Wikström a Task Force-ban képvisel bennünket, amely a fogyatékkal élők jogait védi itt a par- parlamentben. Ennyi volt, amitről döntöttünk a koordinátorok ülésen, aztán egy megjegyzés az Európai Bizottság a Damages Actions eh, esetében itt a kartel eljárásról van szó. Rapkai kolléga az előadója ennek az elnökök konferenciájai döntést hozott, és az 50. cikket említettem, mint eh, a megerősített együttműködés eljárását, vagy bármi más neve. Tehát az 50. cikk eh, az egyébként a koordináló szakbizottság az gazdasági szakbizottság, és rövid időtávok vannak, mert azt szeretnénk, hogy egy olvasatban ezt még a ciklus vége előtt lezárjuk. December 16-a az eladás, aztán 18-a a módosítók előterjesztése, aztán január 31-ével szavazunk is, hogy az ECON-nal egyeztetett menetrendet be tudjuk tartani azért kértek csupán, hogy ezt itt mondjam el. Ennyi lenne az elnök közleménye. Hát tegnapról meg is jött, igen, akkor tényleg megjött a Castex jelentés, maradt tegnapról a mai napra. És amennyiben a kolléganő elfoglalta a helyét, megkapja a szót, gyorsan fog menni. Jó reggelt! Az ön elő, az ön jelentésével kezdjük. Parancsoljon! Bonjour. Eh. Jó napot kívánok, elnézést, hogy picit késtem. Donc je vous présente euh, mon avis. Szeretném véleményemet bemutatni önöknek, véleménytervezetemet arról a zöld könyvről, amelynek a címe az egységes audiovizuális világ felé, a növekedés, a kreativitás és az értékteremtés érdekében. Ennek a zöld könyvnek a célja tudhatóan az, hogy számoljon azokkal a változásokkal, amelyek a európai jogalkotásban történtek, és azzal a versennyel, amely kialakult a hagyományos televíziózás és a kábel televíziózás és az új internetes televíziózás között, illetve az on-demand videószolgáltatások tükrében a kábel televíziók és hagyományos televíziózás helyzetével. És azt vizsgálja, hogy az online televíziózás, az interaktív televíziózás hogyan változtatja meg ezt az egész problémakört és a jogalkotás rendszerét. Nyilvánvaló, hogy nagy előnyökkel jár az online televíziózás, és különösen azoknak fontos, akik nem hazájukban élnek, és az otthoni tévéadásokat interneten szeretnék fogni tévékészülékkel minden francia és külföldi olasz ö, ö, közösség ezt nagyon támogatja, de ettől függetlenül az online televíziózásról tudnunk kell, hogy egyelőre nem vonatkozik rá igazán nemzeti szabályozás, és ráadásul, ha vonatkozik, az nagyon szakadozott, töredezett Európa szerte, tehát nincsen egységes szemlélet. A kvóták, a film sugárzás és egyéb európai kvóták tekintetében nincs közös vélemény, és ezeket a hozzáférési előnyöket valahogy összhangba kell hozni a, azzal a védelmi követelménnyel és finanszírozási háttérrel, amely időközben kialakult, illetve elvárható. Az irányelv, amely az audiovizuális szolgáltatásokról és szól, számol azokkal az eredményekkel, amelyeket a jelenleg is tartó tárgyalások elértek. Bizottságunknak az lehet itt a szerepe, hogy a transatlanti partnerség tükrében is megvizsgáljuk ezt a kérdést, mert az online médiák területén domináns nyilván a transatlanti amerikai hatás, és külön kell kezelnünk az Európán kívüli szolgáltatókat. Ezek offenzívában vannak világszerte, főleg az USA-ról beszélünk, és a francia audiovizuális kultúrára, piacra hatalmas nyomást gyakorolnak, de bizonyára más kultúrákra is, amelyről nem szabad elfeledkeznünk. Ezek tehát a kiindulási szempontok, most pedig szeretném önökkel közösen értékelni az audiovizuális szolgáltatásokról szóló irányelv tervezetnek a főbb kitételeit illetve felszólítom a bizottságot és a tagállamokat ebben a szövegben arra, hogy az SMS szabályozás 13-as cikkét írják át. Az audiovizuális médiák és az on-demand szolgáltatások új igényeinek megfelelően. Ebben a kontextusban a lineáris és non-lineáris médiák konvergálnak, és hasonló módon kell részt venniük pénzügyileg az európai értékteremtésben. Ugyanis van egy olyan elv, hogy az audiovizuális médiák, a nem lineáris médiumok, hagyományos tévé, rádió, ugye be kell, hogy fizessen eh, közös alapokba, eh, és eh, létezik ugye közszolgálati tévézés, közszolgálati rádiózás, ugyanakkor még nem létezik közszolgálati online televíziózás és rádiózás. Tehát ezt a különbséget fel kell számolni. Ez tehát a fő gondolat, amit szeretnék itt vitára bocsátani. Akkor én hol Lichtenberger, Lichtenberger kolléganő parancsolja. Köszönöm szépen. Egyetértek az ön szándékával. Olyan mechanizmusokat kell találnunk, amelyek a sokszínűséget a nyelvek területén, vagy a kisebbségi kultúrák területén el tudja érni, és hát hozzá járul ahhoz, hogy ezek megmaradjanak, hogy úgy mondjam, a nagy szolgáltatók konkurenciájának ezt nem lehet kitenni szerintem, hiszen ők egy hatalmas kínálattal lépnek fel az alapvető pont a következő. Az elmúlt években megállapíthattuk, hogy eltekintve a legnagyobb tagállamoktól, a kis államokban, hogy úgy mondjam, a közszolgálati televíziózása minőségét tekintve, és nem akarom ezt értékelni valójában, de egyre inkább közeledett a kereskedelmi adókhoz. Mindenek előtt kisállamokban van ez így, ahol nagyon nagy a verseny nyomása, mint mondjuk Németországban vagy Franciaországban. És itt aztán felvetődik a kérdés, hogy valójában mit védek még, hogyha úgy mondjam, a szlovén, osztrák vagy belga változatot látom, a Fox TV, vagy a bármilyen más hatalmas globális televíziós társaság rajtuk keresztül jött el hozzám. Ez azt jelenti, hogy van egy közszolgáltatási megbízás is, amit komolyabban kellene vennünk, hogy meg tudjam védeni. Mert ha itt ugyanannyi a reklám, a product placement, az áru megjelenítése tehát, vagy amerikai sorozatokat nézek, a már 536-szor a francia, a német nyelvű csatornákon. Igazából itt nem tudom pontosan valójában, hogy mit védek ebben az esetben. Vagy hogy mi az, amiért külön dotációt kérek, hát, ami teljesen jogos, tehát önmagában a dolog teljesen jogos, hogyha bevezetnék, ebben egyetértünk, de hát azért valahol a minőségre is ügyelni kell. Ugyanis, hogyha sok kis elemet megnézek, akkor azt látom, hogy mekkora a konkurencia nyomása, de hogyha a kereskedelmi tévében, ahol ilyen védelem nincs, ugyanazokat a sorozatokat láthatom, mint ezekben a közszolgálati adokban, akkor a dolog szinte felesleges. Vagyis ki kell ezt egészíteni a nemzetállamok szintjén, tehát a tagállamok szintjén, hogy igenis legyen egy elvárás a minőségi televíziózásra. Remélem megérti, hogy miről beszélek. Ez egy probléma számomra. Ugyanazokat a sorozatokat látom egész Európában. Igazából ezek után már nem tudom, mit is akarok megvédeni. És hát e, ezek a sorozatok nem feltétlenül európai producerek termékei, ezt is tudjuk. Ezt kérem fontolják meg, és valahogy ezt meg kéne jeleníteni. Igen, ez egy probléma, hogy a közszolgálati tévének a példaképe a kereskedelmi lett, és nem fordítva. Sajnos ez így van. Castex kolléganő, mert további hozzászólás nincs. Van Annyit szeretnék még egyszerűen elmondani, hogy egyetértek száz százalékban azzal, amit Éva mondott, és támogatom is azt, ehhez ragaszkodom ehhez a gondolathoz a szövegben is. A négyes cikkében a szövegemnek kifejtem, hogy minden médiumnak hozzá kell járulni az európai értékteremtéshez, és még ezzel kapcsolatban egy módosítót is be fogok nyújtani, hogy értelmezzem, hogy mi itt az európai értékteremtés, az európai diverzitás védelme. Tehát nem szabad erről lemondanunk, hogy európai kvótákat alkalmazunk a sugárzásban, különösen a sorozatok kapcsán. Ugye a sorozatoknak már teljesen új típusú gyártási módja van. Azt látjuk Európában, hogy a nagy gyártók, filmgyártók kihasználják a jelenlegi gyártási kereteket, normákat, és ugyanezt meg kell fordítani, hogy a minőségi európai sorozatoknak is esélye legyen. Lichtenberger kolléganő, még egyszer. Hát mindenek előtt egy dolgot kellene elérni, és ez ami fontos számomra, hogy az európai államok között nagyobb csere alakuljon ki. Hogyha mindenki ugyanazt a tengeren túli sorozatot veszi meg, akkor nem megyünk ezzel semmire. Csomagokban veszik ezt meg a nagy szolgáltatóktól. Hát Például én a francia sorozatokat szívesen nézném, csak nem látom őket, mert eh, egyszerűen eh, nincsenek meg a szükséges mechanizmusok, eh, hogy valahogy a határokon átlépve ez eljusson a nézőkig. Egyes államok ezek, ezt jól csinálják ahol feliratoznak anyanyelven folyó sorozatokat, ami persze a nyelvtanulást is segíti, ezek ilyen elemek, amikkel érdemes lenne foglalkozni. Örülök, hogy ebben egyetértünk. Nem akarok én egy szigorú, merev rendszert, ami nem visz tovább, mint amit már elértünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor ezt lejárjuk. A módosítók november 29-e délig terjesztendők be, aztán 17-én szavazunk decemberben. Most a Szájer rész következik három különböző jelentésről van szó, szóval a komitológia vagy az azt követő eljárás az, amiről beszélünk. Szájer József a szó, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm ezt a lehetőséget, hogy ismertethetem önökkel a három omnibus anyagot, amelyet a bizottság előterjesztett. Ez egy kitűnő fejlemény, ugyanakkor megjegyezném azt is, hogy sokkal hamarabb vártuk, ezen anyagokat. 2008-ban készítettünk egy jelentést, és a bizottság nyilatkozatában azt ígérte, hogy ez a kiigazítás, ami a Lisszaboni szerződés értelmében történik, kellő időben megérkezik, hogy még ezen ciklus alatt lezárhatjuk az egészet. Ennek a lehetősége még fennáll, remélem, hogy ez megvalósul, de a menetrendet be kell tartanunk. A menetrend jelentős mértékben változott emiatt, és hát a nyomás nem éppen a parlament érdekeit szolgálja. Úgyhogy ennek fényében kérném a kollégák együttműködését ezen a területen. A múlt héten, amikor konzultációt végeztünk az elnökök, a bizottság elnökök értekezletén, a bizottság elnökökkel érté, értekeztünk. Ez egy horizontális gyakorlat. Nagyon fontosnak tartom, ugye van kilenc különböző bizottság, amely részt vesz ebben a projektben. És azt mondanám, hogyha ezt lezárjuk még a ciklus végéig, és remélhetőleg ez megvalósul, akkor gyakorlatilag a gyakorlatnak ezt a részét teljesítettük. Ez a parlamentet felhatalmazza jelentős mértékben. Nem újdonság ez számomra, ugyanis 6-7 évvel ezelőtt az RPS-szel ugyanezt hajtottam végre. Azt hiszem, hogy az annak idején folytatott tárgyalások jó kiinduló pontot és tapasztalatot jelentettek. Említettem, hogy ez egy horizontális gyakorlat. Nagyon fontos a bizottságunk számára, hogy kezünkben tartsuk a folyamatot. Ezt persze nem önző okokból kifolyólag akarjuk tenni, hiszen a parlament érdekeit szolgáljuk. A parlament érdekét azt szolgálja, hogy legyen egy bizottság, és erre a célra legmegfelelőbb a mi bizottságunk, hogy felügyeljük ezt a folyamatot annak érdekében, hogy egy általános horizontális megközelítést tegyünk lehetővé. Ha egyenként végighaladok ezeken, azt mondhatom, hogy az omnibus csomag gyakorlatilag a júri kompetenciájába tartozik, ugye ez a legegyszerűbb, különösebb problémákat, nehézségeket ez nem vet fel, legalábbis ami az általános áttekintést illeti, a másodikban már számos bizottság részt vett, de ez is gyakorlatilag összhangban van a parlament álláspontjával. Szeretnénk a legtöbb esetben delegált jogi aktusokat érvényesíteni ezen a területen, ezen fájlokkal kapcsolatban. A harmadik anyag pedig egy valóban egy omnibus anyag. Emlékeztetném önöket arra, hogy a latin nyelvben az omnibus csak egy egy prefixum, és az igazi nagy járműveket hívták omnibusznak, tehát ez gyakorlatilag az omnibus jelentése, csak hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy ennek van némi római jogi háttere. Ez egy valós omnibus anyag, ugyanis számos dosszié tartozik ehhez a csomaghoz, és ezért kicsit problematikusabb lesz számunkra ez a helyzet. De hogy megkönnyítsük ezt a folyamatot, és hát nem vagyok biztos abban, hogy a legtöbb bizottság számára ez kielégítő lesz, mert nagyon szoros a határidő, de az elnök egy levelet küldött mind az kilenc érintett bizottságnak, hogy jelezze feléjük azt, hogy a határidőig, december 12-éig juttassák el, illetve készítsék el a véleményüket ezzel kapcsolatosan, hogy a Juri szakbizottság lehetőséget kapjon, megkapja mandátumot a tárgyalások lefolytatásához. Nagyra törő a menetrend, de ez az egyetlen módja annak, hogy valóban lezárhassuk ezt a, ezt a gyakorlatot. Ami a tartalmat illeti, ahogyan az lenni szokott az omnibus esetében, számos terület van, amelyek kapcsán a részleteket majd később kifejtem, de először az érintett bizottságok véleményét szeretnénk megkapni. Ami engem illet, én szeretném ezt egy semleges, horizontális projektnek megtartani, és remélem, hogy a kollégák észrevételei is ezt figyelembe veszik. Itt nem arról van szó, hogy liberális, vagy zöld, vagy néppárti parlamentről van szó, hanem a parlament számára próbáljuk ezt a hatáskört biztosítani, még azok is, akik az európai intézményekkel nem feltétlenül vannak megelégedve, nekik is érdemes volna ezt támogatniuk, ugyanis ez egy jó eszköz a az ellenőrzés a demokratikus kontroll szempontjából ezt lehetővé teszi, és ez olyas valami, ami azt hiszem, hogy támogatásra érdemes a tisztelt ház minden részéről. Ezt szerettem volna bevezetésképpen elmondani, és hangsúlyoznám, hogy az elkövetkezendő hetekben intenzíven foglalkozunk majd ezzel a dossziéval. Köszönöm szépen. Három omnibuszból már egy konvoj lesz, Lichtenberger asszony. Köszönöm. Igen, és a téma valóban érdemes erre. Láthattunk ugyanis az utóbbi ciklusban tendenciákat, amelyekből azt vonhattuk le, hogy időben fel kell tartóztatni a folyamatot, mert a Lisszaboni szerződéssel ugye elméleti síkon kaptunk jogokat, de ezeket nem tudtuk felhasználni. Itt a jogi bizottságban láttuk ezt, és más bizottságokban is, például a közlekedési szakbizottságban hogy a delegált jogi aktusok területén gyakorlatilag minden ott van, vannak nagyon kritikus politikai döntések is, amelyek ide tartoznak, és ezeket végeredményben a bizottság, a parlament kellő bevonása nélkül döntött el. Tehát itt két problémánk van. Egyfelől van egy általános tendencia, amely azt jelenti, hogy mindent delegált jogi aktusokba foglalnak, és aztán a tanács ezt végrehajtási jogi aktusokká változtatja, és akkor gyakorlatilag semmit nem értünk el abból, amit el kellene érnünk európai síkon. Vagyis azt, hogy a tagállamokban összehasonlíthatóvá váljon a végrehajtás. Ezt egy példán, példán okán megszemléltethetném. Például, hogyha a határokon átnyúló vasúti közlekedés lehetővé teszünk egy számítógépes program által. Korábban a különböző tagállamokban különböző rendszerek működtek. Most van egy közös rendszer, amelyet megteremtettünk, ez pénzügyi támogatásban is részesült, most pedig egyes nemzetállamok arra törekszenek, hogy ezt a számítógépes verziót egy olyan változatban használják fel, ami nem kompatibilis a többi tagállamban használt rendszerrel. Tehát ami alacsonyabb szinten megvalósult, ezt most magasabb szinten is meg kívánják valósítani. És ez számos jogalkotási dosszié kapcsán megfigyelhető, akár a társasági jog, vagy más témák esetében. Néha ez indokolt, hiszen vannak olyan dolgok, amelyek végrehajtása nehezebb, hogyha például a jogrend különböző ö, súlypontokat ö, szab meg, mint például Nagy-Britannia esetében, de ez nem lehet indok arra, hogy folytassuk ezt a gyakorlatot. Ugyanis ö, ha ezt tesszük, akkor nagy felhajtással európai jogszabályokat dolgozunk ki, amelyeknek célja az lenne, hogy lehetővé tegyük, egy közös térség megteremtését, amely a szabadságra épül. Végeredményben azonban a nemzetállamok az európai jog címén ismét nemzeti verziókat dolgoznak ki ugyanazon jogszabályból, ez pedig nem lehet az egésznek a célja. Úgyhogy különböző tendenciákkal kell foglalkoznunk. Egyfelől ugye szem előtt kell tartanunk azt a tényt, hogy a jog vajon bevált-e úgy, ahogyan mi ezt kidolgoztuk? Megvalósítható-e, alkalmazható-e a gyakorlatban? Másfelől pedig, milyen tendenciák léteznek most a gyakorlatban, és melyek azok, amelyek a Lisszaboni szerződésnek ellentmondanának? Például, ami ugye a végrehajtási jogi aktusokat, illetve végrehajtási hatásköröket illeti és ezen tendenciákat közösen kell szemügyre vennünk, és meg kell nézzük, hogy mi volt az a szellemiség, amely a Lisszaboni szerződésből eredt, és amelynek célja egy erősebb parlamenti hatáskör volt. Ezt össze kell vetnünk a gyakorlattal, és ennek alapján azt kell kidolgoznunk, amire valóban szükségünk van. És talán a tanács és a bizottság felé is azt az üzenetet kell megfogalmaznunk, hogy ezek a trendek ezek szerintem ezek a trendek egy téves irányba mutatnak. A parlament pedig ezt hosszú távon nem fogadhatja el. Ugyanis, ha mindig csak szavazunk. Szeretnék persze mi is azt, hogy egy jobb világot teremtsünk, de aztán a bizottság úgyis azt tesz a végén, amit akar, és a tagállamok egy későbbi szakaszban megint visszalépnek, hogy gyakorlatilag semmi sem változik. Ha ez történik, akkor gyakorlatilag nem értük el a szándékunkat. Tehát a parlamenti cselekvést pusztán a keret jogszabályok kidolgozására leszorítani, amelyek gyakorlatilag lényeges változást nem idéznek elő. Ez nem felelne meg a gyakorlatnak, a célnak, és azt hiszem, hogy nem lenne szabad ebbe az irányba elmozdulnunk. Köszönöm szépen. Szájár kolléga szeretne ezt hozzátenni valamit, parancsoljon. Nos, gyakorlatilag egyetértek ezzel az irányjal. Úgy gondolom, hogy nehéz tárgyalások elébe nézünk, Egyelőre azonban haladhatunk ezen az úton. Általánosságban a problémát nem fogjuk tudni megoldani, de konkrét pontokon azt hiszem előreléphetünk, és ki kell ezt teljesítenünk. Valószínűleg tényleg itt az ideje, hiszen jó néhány éves már a szerződés, úgyhogy a lemaradás most már elég, valóban hosszú volt most már a késedelem. Szeretnék reagálni arra is, hogy ugye az szorít bennünket az idő, nagy nyomás nehezedik ránk, de szerintem az időzítés helyett a tartalom fontosabb. Szeretnék a kollégáknak köszönetet mondani az előző gyakorlatban, ugye korábban, akik részt vettek ebben a folyamatban. Az elnök úr is nagyon nagy segítséget nyújtott. Tegnap Aténban jártam egyébként, még nem kezdtem el a tárgyalásokat, ne ijedjen meg senki, de puhatolóztam egy kicsit, hogy a görög elnökség ezen téma kapcsán milyen szándékot mutat, és jelezték, hogy nagy lelkesedéssel várják a tárgyalásokat. Az illetékes miniszterrel egyeztettem, és remélem, hogy gyümölcsözőek lesznek a tárgyalások, legalábbis a parlament részéről. És a kollégák számára fontos, hogy megértsék, hogy ez nem egy pártpolitikai gyakorlat, nem tartom ezt fontosnak, sem a lobbisták, sem a pártpolitikai befolyás nem fontos ebben a tekintetben, hanem előre kell lépnünk, és ezért a kollégák támogatására számítok itt a, itt a bizottságban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szájer úr. Azt hiszem, hogy mi mindenképpen segítünk annak érdekében, hogy ez a konvoj a célpontra eljusson, de a tanácssal még komoly egyeztetésekre kerül sor, ezt merem már most megjósolni a delegált jogi aktusok miatt. Jó, most pedig Stojanov kollega jelentése következne, de ő nincs itt, 10 órakor szavazunk, úgyhogy addig félbeszakítom az ülést, 10 órakor pedig a terveknek megfelelően folytatjuk. Egyéb napirendi pont nincs, amit most előre vehetnénk. Igen, itt valóban ez egy jó javaslat. A Stojanov javaslat kapcsán csak a módosítók benyújtásának határidejét kell megszabnunk. Ha megnézem itt a dokumentumban, hogy mi is a módosítók benyújtásának határideje, november 29, déli 12 óra. Ez az egyetlen, amit tennünk kell, más dolgunk nincs, úgyhogy 10 óráig félbeszakítom az ülést. Der 29. ist aber schon extrem kurz. Das ist ja schon diese Woche. Na, okay. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt kollégák! Azt hiszem, hogy a kvórumot most már elértük. 5 perccel 10 óra után, úgyhogy akkor kezdhetjük is a szavazást. Jó néhány pontot elnapoltunk. Vannak olyan pontok, amelyek maradtak korábbról. Először is a 16-os pontra térnék át, Szájer kollega jelentése a végrehajtási hatáskörkel kapcsolatban szeretné szólni erről a pontról, mert ha nem, akkor rögtön szavazhatunk. Masip kollega jelezte, hogy a szavazókártyáját elfelejtette magával hozni, úgyhogy a szociáldemokratáknál akkor mindig egyel több szavazatot kell számolnunk. Ez mindig így van, hogyha vala, valaki nem hozza el a szavazókártyáját, akkor mindig ez ennek a következménye. Persze az is lehet, hogy Massip úr másképp szavaz, mint a frakciója, éppenséggel az is elképzelhető. Kezdhetjük akkor a szavazást. Ötös módosító, szokásos eljárás, igen vagy nem. Aki tartózkodni akar, azt külön kell, hogy jelezze. És csak a záró szavazásnál szavazunk elektronikusan, tehát ötös mellette, ellene, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, elutasítva. Nyolcas mellette, ellene, elutasítva. Nulla kompromisszum vagy ó kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, elutasítva. Tizenegy mellette, ellene, elfogadtuk. Tizenkettes mellette, ellene, elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 16 mellette, ellene, elfogadtuk. 17 mellette, ellene, elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Cím, kiegészítés, általános megjegyzések, eh, erről nem kell szavazni. 20-as mellette, ellene, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, elfogadtuk. 5 a kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 10-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, elfogadva. Deve 1 mellette, ellene, elfogadtuk. Deve 2 mellette, ellene, elfogadtuk. Ekon 1 mellette, ellene, elfogadtuk. Ekon 8, amely lefedi ezt a szöveget, mellette, ellene, elfogadtuk. Ekkon 9 mellette, ellene, elfogadtuk. Ekkon 12 mellette, ellene, elfogadtuk. Ample 4 mellette, ellene, elfogadtuk. Libe 1 mellette, ellene, elfogadtuk. Libe 2 mellette, ellene, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 3-as mellette, ellene, elutasítva. A citation, ezekről nem kell szavaznunk, 16-os kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Ittre 2, mellette, ellene, elutasítva. Ittre 4, mellette, ellene, elutasítva elutasítva. Itre 6 mellette, ellene, elfogadtuk. Itre hét mellette, ellene, elutasítva. Ampl 1 mellette, ellene, elutasítva. Ampl 2 mellette, ellene, elutasítva. Ampl 5 mellette, ellene, elutasítva. Pes 4 mellette, ellene, elutasítva. PES 5 mellette, ellene, elutasítva. TRAN 2 mellette, ellene, elutasítva. TRAN 10 mellette, ellene, elutasítva. MV3 mellette, ellene, elfogadva. MV8 mellette, ellene, elutasítva. Deve 1 mellette, ellene, elutasítva. Deve 2 mellette, ellene, elutasítva. Deve 4 mellette, ellene, elutasítva. Deve 6 mellette, ellene, elutasítva. Ekon 10 mellette, ellene, elutasítva. Ekon 11 mellette, ellene, elutasítva. Live A mellette, ellene, elutasítva. Libe B mellette, ellene, elutasítva. Libe C mellette, ellene, elutasítva. Libe 3 mellette, ellene, elutasítva live 4 mellette, ellene, elutasítva live 5 mellette, ellene, elutasítva, és a jelentés egészéről elektronikusan plusz Massip kollega szavazatát adjuk majd hozzá, és Szvjevka kollega szavazatát is. Rendben, dafür. 2, ez tartózkodás és nem szavazat nélkül, ezt jóvá hagytuk, gratulálunk Szájer kollégának. Akkor pedig az a jelentés következik. Az igazságügyi eredménytáblája kíván-e hozzászólni valamit Zefka kolléga? Bevezetésképpen nincs ilyen hozzászólási igény. Az egyes kompromisszummal kezdjük a szavazás mellette ellene elfogadva. Egyes módosító mellette ellene elfogadva, kettes, két részben, első rész mellette ellene, elfogadva, második rész mellette ellene. Ezt ellenőrizzük, a második részről szavazunk. Sind 12. mellette, 10 ellene. Elfogadva a hármas makovai mellette ellene. Az előző volt a többség, igen. A négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos mellette ellene elutasítva. Hetes mellette ellene elutasítva. Kettes mellette ellene elfogadva most az SSD frakció szóbeli módosítója következik. Hier. a amendment by the S&D, das ich zulassen soll, aber... Amit ugye be kéne, hogy fogadjak, és szavaznunk is kéne róla, hogy mondják itt nekem. Ez van a papíromon. Az enyémben nem, mondja. Akkor nem szavazunk. A hivatalos lista a titkárságnál van, tehát amit ők mondanak, az a végső szó. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 14-es mellette, ellene, elutasítva. 15-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, elutasítva. 26-os mellette, ellene, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, elutasítva. 32-es és 33-as mellettük, ellenük, elfogadtuk őket. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34-es mellette, ellene, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 38-as mellette, ellene, ezt ellenőriznünk kell. A 38-as géppel is megszavazzuk most. Kérem szavazzanak. So, das sind 13 äh, dagegen und 9 13 ban 12 szavaztak ellene, 9-en mellette, már beszámítva kézzel szavazást is elutasítottuk. Ez volt a 38-as. Most az egész jelentésről szavazunk géppel, a módosítások után. 15-5 arányban elfogadtuk. 6 ellene szavazat volt. Gratulálok a szerzőnek. Most rátérünk a López Isturis White jelentésre, pénzmosás a téma. López Isturis úr kíván valamit mondani? Nem, jó. Ötös módosító mellette, ellene, nem volt egyértelmű. Elektronikusan is nézzük meg az ötöst. 14 igen, 7 nem a születet elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, elutasítva. 6-os és 35-ös mellette, ellene, elutasítva. 36-os csak mellette, ellene. Elfogadtuk. De ellenőrizhetjük is. A hatosról kérek még egyszer szavazást a szavazógéppel. 13-9 arányban elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, ellenőrizni kell ezt is. 36-osról szavazunk. 13-8 arányban elfogadtuk. Most rátérünk a 37-esre mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es és 38-as mellette ellene elfogadtuk. 7-es és 3-as mellette ellene elfogadtuk. 7-es és 38-as. Nem, erről már szavaztunk. 39-es. 39-es mellette, ellene. Elutasítva. 8-as mellette ellene. A 8-ast ellenőrizni fogjuk géppel. 12-9 arányban elfogadtuk. Plusz még egy szavazat a nemek oldalán. 9-es mellette, ellene. A 9-est is ellenőrizni kell. Abstimmung über 9 ist eröffnet. Megnyitom a szavazást a 9-esről. Tizenöt, hét arányban elfogadtuk. Tízes mellette, ellene. Szerintem ugyanez a többség. Tizenegyes mellette, ellene. Nem fogadtuk. Negyvenes mellette, ellene. Elfogadtuk. Negyvenegyes mellette, ellene elfogadtuk 42-es mellette, ellene, elfogadtuk 43-as mellette, ellene, elfogadtuk 44-es mellette, ellene, elutasítva. 12-es mellette, ellene, elfogadtuk. 45-ösről már nem kell szavaznunk, 46-os mellette, ellene, elutasítva. 47-es mellette, ellene, elutasítva. 48-as mellette, ellene, elutasítva. 13-as mellette, ellene, elfogadtuk. 49-es mellette, ellene, ellenőriznünk kell a 49-est. Tizen négy nem, nyolc igen szavazat volt. Elutasítottuk 50-es mellette, ellene, nem volt igazán egyértelmű. Kérem az 50-esről még egyszer szavazzanak géppel. 90 támogatják, 12-en ellenzik elutasítva. 51-es mellette, ellene, elutasítva. 14-es mellette, ellene, elfogadtuk. 53-as mellette, 53-as. 53-as. Ellene. Elutasítva. 15-ös mellette. Ellene. Elfogadtuk. 16-os mellette. Ellene. Elfogadtuk. 17-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. Tizen... Pontosabban 54-es mellette. Ellene. Elutasítva. 18-as mellette. Ellene. Elfogadtuk. 55-ös mellette. Ellene. Elutasítva. 56-os mellette, ellene. Nem volt egyértelmű. Az 56-osról kérem, hogy géppel is szavazzanak. Még ketten nem szavaztak. Mindenki itt van? Jó. 11-en támogatják, 11-en elutasítanák, ezért elutasítjuk. 57-es mellette ellene, elutasítva. 58-as mellette, ellene, elutasítva. 59-es mellette, ellene, elutasítva. 60-as mellette, ellene, elutasítva. 61-es mellette, ellene, elutasítva. 62-es mellette, ellene, nem volt egyértelmű, a 62-est ellenőrizzük. neun dafür, dreizehn dagegen abgelehnt. Elutasítva. 19-es mellette, ellene, elfogadtuk. 63-as mellette, ellene. Nem egyértelmű. A 63-asról géppel is szavazunk. Még mindig ketten nem nyomták meg a gombot. Még mindig hiányzik egy szavazat. Lezárom. 15-5 arányban elutasítottuk. Pontosabban 16-5 arányban. 64-es mellette, ellene, elutasítva. 65-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, elfogadtuk. 66-os mellette, ellene, elutasítva 67-es mellette, ellene, elutasítva 68-as mellette, ellene, elutasítva 69-es mellette, ellene, elutasítva 70-es mellette, ellene, elutasítva 71-es mellette, ellene, elutasítva 72-es mellette, ellene, elutasítva 73-as mellette, ellene, elutasítottuk 74-es mellette, ellene. Szerintem elutasítottuk, de nézzük meg. 74-es géppel is szavazunk. Igen, elutasítottuk. 13-9 arányban 75-ös mellette, ellene. Elutasítva 76-os mellette, ellene. Elutasítva 77-es mellette, ellene. Elutasítottuk 21-es mellette, ellene, elfogadtuk 22-es mellette, ellene, elutasítva 23-as mellette, ellene, elfogadtuk 24-es mellette, ellene, elfogadtuk 25-ös mellette, ellene, ellenőriznünk kell. A 25-öst szavazásra bocsátom. Tizenkettő tizenegyben elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, elutasítva egyes mellette, hogy mi van ideírva? Szavaznunk kell, egyes. Elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, elutasítva 28-as mellette, ellene, elutasítva 29-es mellette, ellene, elutasítottuk 2-es mellette, ellene, elfogadtuk 30-as mellette, ellene, nem egyértelmű. A 30-asról kérem, hogy szavazzanak ismét. Das sind 11 dafür, 11 dagegen abgelehnt. Elutasítva a szavazat egyenlőség mellett. 3-as és 31-es mellettük, ellenük, elfogadtuk őket. 4-es mellette, ellene, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, elutasítva 33-as mellette, ellene elutasítva. Az egész véleményről szavazunk géppel. Tizennégyen támogatják, hatan ellenzik, egy ember tartózkodok. Gratulálok a szerzőnek, elfogadtuk a véleménytervezetet. A következő szövegünk, Cvjevka úr szövege, a pénztranszferekről szóló téma. Van-e, aki meg akar szólni? Nem, négyes mellette, ellene, elfogadtuk ötös mellette, ellene, elfogadtuk hatos mellette, ellene, elfogadtuk hetes mellette, ellene, elfogadtuk nyolcas mellette, ellene, elfogadtuk 19-es mellette, ellene, elutasítva 20-as mellette, ellene, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, elfogadtuk. A 9-est visszavonták, 22-es mellette, ellene, elfogadtuk. 1-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, elutasítva. 25-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, elutasítottuk. 27-es mellette, ellene, elfogadtuk 28-as mellette, ellene, elutasítottuk 29-es mellette, ellene, elutasítva 30-as mellette, ellene, elutasítva 31-es mellette, ellene, elutasítva 32-es mellette, ellene, elutasítva 33-as mellette, ellene, nem volt egyértelmű, nézzük a 33-as képpel is. szavazat egyenlőség mellett elutasítottuk. Fordítva. 11-en támogatják, 10 ellenzik, úgyhogy mégis csak elfogadták tuk, mert hogy hozzá kell adni a szavazatot. 34-es mellette ellene. Ez sem volt egyértelmű. Nézzük a 34-est ismét szavazógéppel. 12 10 arányban elutasítva. 35-ös mellette, ellene, elutasítva. 36-os mellette, ellene, elutasítva. 37-es mellette, ellene, el, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, elutasítva. 11-es mellette, ellene, elfogadtuk. 39-es mellette, ellene, elutasítva 40-es mellette, ellene, elutasítva 12-es mellette, ellene, nem volt egyértelmű, a 12-est elektronikusan is megnézzük. Még egy szavazat hiányzik. 13 igen, 8 nem szavazott, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, elutasítva. 1-es mellette, ellene, elfogadtuk. 2-est visszavonták, 14-es mellette, ellene, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, elutasítva. 18-as, első része mellette, ellene elfogadtuk. Most ezekről a szavakról mellette, ellene elutasítva. Hármas módosító mellette, ellene elfogadtuk. Most az egész véleményről szavazunk. So, 22 dafür ketten támogatták egyhangulag. Gratulálok az előadónak. A Baldassare jelentés következik, és meg is adom a szót Rafaele Baldassare úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Nyilván köszönettel tartozom valamennyi kollégának, és ennek meg is felülök, akik segítettek bizonyos pontokat tisztázni abban a véleményben, amelyet itt kialakítottunk. Különös örömmel tölt el Castex asszony több módosítója, mert ő rámutatott egy új problémára, amelyre érdemes volt odafigyelnünk, arra a kérdésre, hogy mi van az IP címekkel. Mert ugye azon bejelentkezések számát, amit ugyanarról az IP címről lehet kezdeményezni, mesterségesen akarják korlátozni, ezáltal felverve az IP címek árát és az irántuk való keresletet. Ez egy olyan módszer, amely a versenyt torzítja, és kockázatokkal is jár a személyes adatok védelme tekintetében. Azt szeretném, hogyha bizottságunk javaslatot tenne arra, hogy ezt a fenomént, ezt a jelenséget megszüntessük. Jó, akkor kezdjük a szavazást. Egyes, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, elutasítottuk. Hármas mellette, ellene, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, Elutasítottuk. Most az egész véleményről szavazunk géppel. dafür, 22 igen szavazat mellett egyhangulag elfogadtuk a szöveget. Gratulálok az előadónak. Most rátérünk Axel Foss hozzászólására és Annelida Itt egy irányelv tervezetről van szó. a különböző védelmi mechanizmusokra vonatkozóan az irányelv a jogkezelő szervezetekre vonatkozóan szeretne valamit kimondani. És ez, ezzel kapcsolatban végrehajtható és átlátható szabályokat akarunk. Itt egy egyszerű jogi alap van, ez egy szakmai kérdés, ez könnyű eldönteni. 2011-ben volt már erről szó, hogy kik legyenek a jogkezelők, és akkor még javítottunk a jogalapon. A bizottság azóta azt javasolta, hogy az 50-es cikk G alapontját tekintsük jogalapnak. Az 53-assal és a 62-essel együtt a háromoldal egyeztetés során már annak idején, és most is azonban megalapítottuk, hogy ez nem jó jogalap, nem jogalap, ezért az 50-esnek az első bekezdését kéne az 53-asra 62-essel összefüggésben jogalapnak tekinteni, erre irányul a javaslat. Van -e ezzel szemben valakinek felvetése, akkor kitámogatja ezt formálisan is, ki van ellene, tartózkodás, akkor erről döntöttünk, elfogadtuk most még ugyanennél a témánál maradunk a háromoldal egyeztetések eredményéről, ugyanis Galóasszony ügyét, dossziét most formálisan is el kéne fogadnunk. Köszönöm szépen elnök úr a szót. Csak egy szó erejéig ragadtam magamhoz a mikrofont. Köszönöm az árnyék előadóknak a munkát, nagyon jó volt az együttműködés, egy nagyon kényes témáról a szerzői jogok védelméről egy digitális világban, a vitának sok izgalmas eleme volt, és mégis sikerült megegyeznünk. Köszönöm még egyszer. Emlékeztetném a kollégákat arra, hogy ez egy ősrégi téma, amelyel már a teremtés óta, az Echeler jelentés óta foglalkozunk, az előző előtti mandátum idejében indult el. Nagyszerű, hogy az Európai Parlament végre eredményre jutott, és most lezárul ez a kicsit hosszú folyamat. Tehát a lassú fúrás is néha elér néha egy arany eret. Na akkor szavazzunk, ki támogatja. Ellene tartózkodás. hangú volt a szavazás, gratulálok az előadóasszonynak, és persze az árnyék előadóknak is. Lichtenberger asszony, kíván még valamit hozzáfűzni? Igen. Egyre kolléga nőnek elmondom, hogy az ő általa elkezdett szöveget a 21. században végül elfogadtuk. Galo asszony az eredeti értelemben vitte tovább a dossziét. Most egy átdolgozás következik, Speroni úr viszi a témát, de nincs itt. Csak szavaznunk kell úgy is, vagy itt van? Itt van, bocsánat, Speroni úr. Megadom önnek a szót. Köszönöm, elnök úr. Átdolgozásról van szó tehát. Minden jogi szolgálat ezt támogatja a három intézménynél, ezért gondolom, hogy ezt mi is el tudjuk fogadni. Köszönjük. Jó, akkor még erről is szavazunk. Ki támogatja az átdolgozást, ki van ellene, Egyhangulat megállapítom, hogy elfogadtuk. Gratulálok Speroni úrnak. Lichtenberger asszony. Csak tájékoztatásul mondom, hogy a közlekedési bizottságnál van egy vita ugyanebben a témában, és úgy tűnik, hogy ott is egyetértenek azzal, amit mi itt kimondtunk, csak a tagállamok óckodnak tőle, ezt tudjuk. Hát igen, ezért mondtam az előbb, hogy lassú ez a fúrási tevékenység, de előbb-utóbb azért eredményre vezet. Az Európai Uniós Bíróság témájára térünk rá, 24-es pontra. Kedves kollégák, továbbra is arról van szó, hogy a bírák számát növeljük az Európai Bíróságon. Itt a jogi szakbizottságban július 10-én már szavaztunk, Azóta a tanácsnál nem tudtak megállapodni. Időközben azt kell, hogy mondjam, hogy egy újabb rendszert alkottak a bírák kinevezésére, hogy melyik tagállamtól érkeznek, most a litvánok ezt kidolgozták. Ez még azt is tartalmazta, hogy a bírák száma egyszerűen megduplázódik, mert a tanácsnál nem tudtak megállapodni, hogy mely tagállamokból érkezzenek a plusz bírák, és akkor azt mondták, hogy oldjuk meg egyszerűen minden egyes tagállam kap egy újabb bírót. A bíróság azt javasolt eredetileg, hogy 12 bírója legyen, és nem 28. De hát ha most megnézzük a költségvetési vitát, tárgyalásokat, minden euróról veszekedtünk szinte, szerintem ez felelőtlen azt mondani, ha a tanács nem tud megoldást találni és megállapodni, akkor minden egyes tagállamnak biztosítunk egy új bírát hiszen egy-egy ilyen állás, mint egy 1 millió euróba kerül összesen, de azért emlékeztetni szeretnék. Mindeddig a tanács nem vitatja meg a javaslatainkat, hogy mi szerint a szakmai végzettségük alapján nevezzük ki a bírókat, vagy a alkalmaságuk alapján. Mindegy, hogy milyen tagállamból érkezzenek, persze tagállamunként egy lehet csak itt, itt a tagállamokat szeretnénk segíteni. Itt a plenárison szerintem ezért szavazzunk decemberben, mert nem látom igazából azt, hogy a tanács ebben a ciklusban még valahogy meg tud állapodni, de ha mi most szavazunk, akkor annak az előnye az, hogy ez a szavazás ez érvényben marad a következő választási ciklusra is, ezért kérem a hozzájárulásokat ahhoz, hogy decemberben ténylegesen szavazzunk, mert, mint már mondtam, a tanácsnál nem haladnak a dologgal, ez nem is tartozott a litvánok prioritása közé, de nem látom azt se, hogy ez feltétlenül a görögöknek egy prioritása lenne majd. Köszönöm szépen, egy ötlet akkor részemről is. Ami a költségeket illeti, fel lehet vetni ezt a kérdést is, hogy bevezetnek-e bírósági díjazást, díjakat, mindenek előtt a versenyügyekben itt Luxemburgin azért ez megérné már és gyorsan olyan helyzet alakulna ki, hogy minden bíró nettó több bevételt termel, mint egy millió eurót. Innentől kezdve egy egészen lukratív dolog lehetne a bíróság szempontjából is. Vagyis szerintem ezt végig kéne gondolni. Hát tudom, hogy ez nem illik a jogalkotási javaslathoz, de számos kérdést ezzel megkönnyítenénk. Hát általában elterjedt dolog bírósági díjat szedni, miért kéne ezt ingyen kínálnia? Lichtenberger asszony. Ilyen kérdéseknél persze végig kell gondolni, hogyha ezt úgy általában csináljuk, akkor eh, a megfelelő döntéseknél, mondjuk nem versenyiekben persze, hanem emberi jogi ügyekben megnehezítjük. De én is azon a véleményem vagyok, ami a versenyügyeket illeti, ez lehet, hogy a motivációt csökkenteni, hogy minden apróságért oda rohanjanak. 5 cm egy nagyobb dimenzió esetén itt az, a, az autó e- esetében. Ezt szerintem meg lehet gondolni, de amit én itt hangsúlyozni szeretnék, emberi jogi ügyekben nehogy kivessék ezeket a bírósági díjakat, és akkor ez egy prohibitív, egy tiltó jellegű dolog lenne. Ezt nem tehetjük meg mert azért ez egy fontos vívmányunk, azt kell, hogy mondjam, hogy az európai joghoz való hozzáférést a polgárok számára könnyíteni akarjuk. Jó, hát akkor a munkajogi ügyeket kívül lehetne hagyni, de márkaügyekben, versenyügyekben ezt el tudnám képzelni. Cvjevka kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Alexandra Tajni javaslatát támogatni szeretném. Mi szerint a parlamenti eljárást lezárjuk, hiszen örökké valóságban nyúlik a dolog. Ami a díjakat illeti, hát bizonyos értelemben észszerűnek tűnik egy ilyen felvetés. Erre egyszerűen egy jó megoldást kell találni, tisztességes megoldást. Másrészt mert a határidőket jobban be tudjuk tartani ebben az esetben. Már többször beszéltünk erről, akkor történhet ez, hogyha bizonyos díjakat be lehet vezetni adott ügyekben. Masszív kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos ez az egész eszmecsere arról, hogy hogyan tudnánk orvosolni a bírósággal kapcsolatos problémákat, például ilyen hírek, hogy egy millió euróba kerül egy új bíró alkalmazása, ez, ez teljesen abszurd, mert itt óriási költségekről van szó. De ami igazából fontos, az az, hogy egyetértünk Alexandra Tájnal, és ahogy az angolok is mondják, enough, elég. Támogatnunk kell ezt a jelentést, és vállalja fel felelősségét a bíróság, illetve a tagállamok is, hogy megoldják a saját problémáikat, hiszen nem mi vagyunk azok, akik eldugaszoljuk gyakorlatilag a bíróságot a rengeteg peres ügyel. Tehát az a tagállamoknak kell egyszer és mindenkorra megállapodniuk. Köszönöm. Danke, kolléga Stojanov, bitte. Köszönöm, Stojanov kolléga. Köszönöm szépen Eredetileg az új javaslat mellett szavaztam, mi szerint kerüljön sor bővítésre a bírák számánál. Azonban van itt egy további probléma, hogyha 28-nál kevesebb bírót nevezünk ki, akkor nem egyenlő az elbánása az egyes országok vonatkozásában a bírók kinevezésénél. Másrészt pedig 28 új bíró kinevezése komoly költségeket okoz, mint Tain kolléganő hangsúlyozta. Elnök úr, az ön javaslata ezt a két problémát meg tudná oldani bizonyos értelemben. Egy csapásra két legyet ütünk, és ez az költségeket csökkenteni, Ma 28-at ki lehetne nevezni, hiszen bevételekre kerül sor. Ilyen értelemben. És Tájnasszonynak mondom még, sehol a világon, illetve Lichtenberg asszony sehol sem vezetnek be emberi jogi ügyekre díjazást. Tájn kolléganő. Köszönöm szépen, hogy jó részt támogattak hogy abban legalábbis, hogy szavazás legyen. Na most a bírósági költségeket ez az eljárás nem vizsgálja, nem is tudom, hogy a jogalkotói hatáskör itt hogy alakulna, nem jártam utána ennek. Csak a kollégáknak szeretném még egyszer elmondani, hogy nagyon sok javaslatunk volt arra nézve, hogy ezt a 9-12 bírót hogyan lehetne kinevezni. Minden egyes országnak megvan a saját bírája, minden egyes tagállamnak most a plusz ügyek kezeléséről van szó, hogy ezt valahogy megoldjuk, és maga a bíróság is azt mondja, hogy neki nem kell 28 új bíró, 12 elég az ő véleménye szerint, akkor szerintem ezt ennyiben is lehetne hagyni. Mint már mondtam, természetesen az eljárás elhúzódásával problémák vannak, de ami a 9 vagy 12 bírót illeti, erről még vita folyik, nos hát ez megoldani ezt a kérdést. Egyébként majdnem elfelejtettem az imént, a bíróság egyetért azzal, hogy mi erről szavazzunk, és abban bízik ő is, hogy ő is egy erőteljesebb lökést tud adni ezzel a, az ügynek, hogy a tanács előtt még a görög elnökség alatt mégiscsak valamilyen eredmény szülessen ebben a kérdésben. Köszönöm szépen, akkor plenárisra. Hajrá! És akkor ezt a pontot is lezárjuk. Baldazára kolléga, CSR. Köszönöm szépen. Mérító. Mielőtt a magával a témával foglalkoznék, a 161 módosító született ebben az ügyben a tervezettel kapcsolatban. Most egy néhány alapvető koncepciót szeretnék felvetni, főleg ami a kompromisszumosokat illeti. Itt nagyon fontos, hogy világos helyzetet teremtsünk, és lássuk, miről is szól ez a javaslat, illetőleg, hogy milyen nyelvet használunk itt a javaslatban. Először is nézzük meg a hatályt a különböző szereplőkkel üléseket szerveztünk, és nagyon gyakran szóba került a vállalatok felelőssége. Ezt elég egyszerűen le tudjuk rövidíteni, ezt kezelni tudnánk, de igazából megváltoztatnánk a célkitűzését ennek a javaslatnak itt, itt nem a társadalmi felelősségvállalást akarjuk szabályozni, hanem tisztázni akarjuk, hogy bizonyos nem pénzügyi információt közzé kell tenni, hogy a vállalatok minőségét és transzparenciáját javítsuk ami azt jelenti, hogy egy második lépcsőben kell tovább gondolni a kérdéseket. Olyan információkról beszélünk, amelyek nem pénzügyi jellegűek. Még egyszer szeretném ezt hangsúlyozni. Ezt azért is mondom külön, mert az országokra vonatkozó jelentéstételen túl egyes javaslatok születtek arra is, amelyek a javaslatok születtek arra, hogy pénzügyekben is írjunk elő bizonyos kérdéseket. Ez azonban nem ennek a szabályozásnak a része. El szeretném kerülni, hogy további kérdések is felmerüljenek, azokon túlmenően, amelyek már meg az asztalon vannak. Nem akarom a vitát kiterjeszteni más kérdésekre, túlmenve az egyes országokra vonatkozó jelentéseken. Ezek a megfontolások alkotnak az alapját az árnyék előadókkal kötendő kompromisszumoknak. Itt két elvből indulnánk ki. Az első dolog, hogy a vállalatokra ne kényszerítsünk olyan közzétételi dolgokat, amelyeket a kormányokra nézve kell meghatározni. És vannak politikai célkitűzések a vállalatok társadalmi felelősségét tekintve, épp éppen legutóbbi februárban szavaztunk Strasbourgban erről, és ezt összhangba kell hozni az eddigiekkel. Ezért a küszöböket nem változtatnám meg, amikortól a vál, amikor ennek hatályban kéne lennie. Voltak olyan javaslatok, hogy az 500 főt 250-re csökkentsük a munkatársi létszámnál. Ezt én nem támogatom. Én egyébként azt sem támogatom, hogy a közzétételi kötelezettségeket kibővítsék a szállítási, beszállítási láncra. Azt gondolom, hogy észszerűbb lenne egyértelműen tisztázni a kockázatokat, és ott rámutatni dolgokra, például a felelősségvállalásra, illetve a kötelező gondoskodásra. És nem szeretném a standardeket megváltoztatni a jelentéseknél. Ehelyett szerintem amellett kellene kitartanunk, amit a vállalatok társadalmi felelősségéről mondtunk, méghozzá konkrét mutatókat meghatározva az európai szintre. Itt tehát úgy kéne haladni, hogy nemzetközi módszereket alkalmazzunk, amelyeket elismertek, és adott esetben közösségi normákat is be lehetne vezetni egy néhány aspektus szeretnék még kiragadni. Ezeket nem tudtuk részletesen lezárni mindeddig az idő rövidsége miatt. Mindenek előtt az ország specifikus jelentésekről van szó. Itt vannak módosítók, vannak akik tovább mennének, mások a javaslatot egy kicsit visszafogottabban fogalmaznak meg és korlátoznak, és vannak, akik az egész javaslatot nem látják pozitívan. Én azt szeretném, hogy a következő hetekben kompromisszumot tudjunk elérni ebben a kérdésben is. Én azt szeretném, hogy a kompromisszumra való törekvés az ország specifikus jelentéseknél ne vezessen oda, hogy a javaslat többi részének az értékét csökkentjük. Meggyőződésem, hogy ez a javaslat egy első lépés abba az irányba, hogy kötelezőbb jellegű előírások szülessenek a vállalatok társadalmi felelősségére nézve, és azt gondolom, hogy első lépésben nem úgy kéne bevezetni a kötelezettségeket, hogy azokat adott esetben később tovább tudjuk fejleszteni. Mivel az idő szűkös, már mondtam, azt szeretném, hogy a prioritásokat megfelelően határozzuk meg, és a különböző kívánságokat a kollégák részéről egy kompromisszum keretében egyeztessük. Köszönöm szépen, Baldaszára kolléga, Wikström asszony. Köszönöm szépen. Itt most az ALDE árnyék előadója nevében beszélek Taylor asszony, aki nem tudott eljönni ma délelőtt. Mindenek előtt Szeretnénk köszönetet mondani Baldeszer úrnak a nagyon jó munkáért, amit a javaslat kapcsán elvégzett, és általában egyetért és támogatja is a tervezett szövegét, és egy első olvasatban kéne megállapodni. Aztán tegnap itt volt Bárnió biztos úr, aki támogatta a jelentést, amikor tegnap eljött körénk, ami szintén jó dolog volt. Nagyon komoly érdeklődés mutatkozik, hiszen nagyszámú módosító született. Egy dolgot akar Rebecca világossá tenni, ami azt jelenti, hogy ez a javaslat nem a CSR-re vonatkozó jogot jelent. Itt a, a vállalatoknak maguknak kell dönteniük, hogy a vállalati felelősségvállalásban mit tesznek, de ha ezt megteszik, akkor itt transzparensen kell fellépniük a marketing vagy a promóciós váradozásaik során bevonják a a fogyasztókat is, és Rabak egy néhány dolgot felvet, és ilyen értelemben fogalmazott módosítókat. Egy sor vita folyt arról, hogy be lehet-e vonni adott esetben az ellátási láncot. Ez egy nagyon fontos pont, és azt hiszem egyensúlyra kell törekedni ebben a kérdésben. Hogyha nagy cégektől elvárjuk, hogy nem pénzügyi információkat közé tegyenek, beleértve az egész beszállítási láncokat, akkor felmerül annak a veszélye, hogy túl magas lesz a terhe ennek, és ezt rátrakják a beszállító cégekre. Vállalatokat is adott esetben ki is lehet zárni ebből a javaslatból. A, nem feltétlenül van szükség erre, hogyha a politika következményt akarjuk felmérni az emberi jogok és a környezetvédelem területén. Minden esetre a bangladesi textilgyár sorsát tekintve, vagy vannak más botrányok is, mint például a lóhús botrány és egyebek, nem tehetjük meg, hogy a tényleges gazdaságot figyelmen kívül hagyjuk, és hogy milyen társadalmi és környezeti kockázatok jelentkeznek. Itt tehát figyelembe kell venni a beszállítókat is. Igenis a vállalatok vegyék figyelembe a beszállítókat, és lássák, milyen kockázatok merülnek fel ezen a területen, amennyiben ez szükséges és releváns. Világosan akarom megfogalmazni. Aldeként támogatjuk az előadó pozícióját, és egy a végrehajtatóság tekintetében, és olyan módosítóink vannak, amely figyelembe venni az üzleti kapcsolatokat is, amikor értékelik a kockázatokat, hiszen adott esetben itt nagyon komoly hatások jelentkezhetnek. Rebeka egyébként szeretné kiemelni, amit tegnap Barnier biztos úr előtt is említettünk, és a tanácsi következtetéseket is figyelembe vegyük. Mi úgy gondoljuk, hogy gyors haladást kell elérni az adóelkerülés területén, az adócsalás területén. Az agresszív adóelkerülés ebben a javaslatban lehetőséget kíván, kínál nekünk, hogy jelen tervezett keretei között lépjünk és itt a parlamentnek erősnek kell maradnia, és egyértelmű üzenetet kell küldenie a tanács felé, hogy haladjunk tovább a nagyobb transzparencia irányába az adott területen. Éppen ezért Sharon Ball és Rebecca Taylor ja, módosítóit támogatjuk. Rebek egyébként kován, tovább kíván, dolgozni a következő hetekben ebben a témában, és bízik abban, hogy gyorsan haladunk és erős pozíciót alakulunk ki, és ami engem személyesen illet, köszönöm szépen Baldassarra úrnak a kiváló munkát. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen. Én is csatlakozom az előttem szólóhoz számos pont kapcsán ugyanis a következőt kell szem előtt tartanunk. Sok nagyvállalat manapság nyilatkozatokat tesz arra vonatkozóan, hogy tisztában van a társadalmi felelősségével. Számos ilyen nyilatkozat sokkal inkább egyfajta marketing fogás, mint, mint bármi más. Ez azt jelenti, ugye Németországban is készültek tájékoztatások bizonyos magazinok részéről, hogy rámutassanak arra, mi húzódik meg az egész mögött, amikor például egy nagyvállalat azt állítja, hogy a munkavállalók számára iskolákat hoz létre. Az újságírók pedig mindössze egy telket találtak, esetleg rajta egy táblával, ami azt jelezte, hogy egy iskola épül itt majd, és ez már 15 éve ott áll. Tehát az ilyenfajta nyilatkozatok bizony léteznek. Nekünk azonban most arról kell meggyőződnünk, hogy ezek ne pusztán marketingfogások legyenek, hanem az összehasonlíthatóság irányába kell lépnünk, hogy tényleg az alapvető információt össze tudjuk vetni és mindennek a valóság tartalmát is egy kicsit rendbe kellene szednünk. És ennek kapcsán térnék át arra a pontra, ami számomra nagyon fontos, ez pedig az ellátási lánc. Tudom, hogy ez rendkívül nehézkes. Van, manapság ugye egy termék, amely nek az elemeit a világ minden részén állítják elő, akár ugye ha megnézzük, hogy honnan származnak a nyers anyagok, vagy a munka folyamatok hol zajlanak. Szeretném szemléltetni, hogy számomra miért ennyire fontos ez. Képzeljenek el, képzeljék el, hogy egy nagy vállalat székhelye mondjuk Európában található, és nyilatkozatokat tesz közé a vállalat arról, hogy az alkalmazottak gyerekeinek számára délután gyermekgondozó létesítményeket hoz létre, ugyanakkor a termelés bizonyos szakaszait Bangladesbe helyezi át. És az ottani alkalmazottak messze nem olyan elbánásban részesülnek, mint az európai alkalmazottak, akik vonatkozásában az ilyen kitűnőnek hangzó intézkedések létrejönnek. Tehát az ellátólánc ezért nagyon fontos, mert a nemzetközi fejlemények azt jelenték, hogy vannak ugye veszélyes vagy bizonyos piszkos termelési szakaszok, amelyeket valahova kihelyeznek, az elmúlt években a különböző botrányok is erről tanúskodnak. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy nemrég történt az, hogy teljesen elfogadhatatlan épületekben több száz ember dolgozott embertelen körülmények között. Ezt tisztán kell látnunk. Az európai vállalatok, amelyek tényleg azon munkálkodnak, hogy a munka körülményeket a lehetőségekhez képest javítsák az érintett országokban, és rendet teremtsenek, egy nagyon nagy verseny hátrányba kerülnek. Vagyis, hogyha ezt a non-financial reportingot nem helyezzük szilárdabb alapokra, akkor ennek eredménye az lesz, hogy azon vállalatok, amelyek tényleg etikusan és társadalmilag felelősségteljesen járnak el, ezek óriási gazdasági hátrányba kerülnek azokkal szemben, amelyek Európában talán megfelelő körülményeket teremtenek a munkavállalóknak, vagy például fizetés nélküli szabadságot biztosítanak, ha valakinek a gyermeke megbetegszik, de aztán a termelés a gyártás különböző szakaszait kihelyezik. Úgyhogy ez egy szégyen teljes dolog. Én azt szeretném, hogy azok a vállalatok, amelyek tényleg komolyan gondolják azt, amit a CSR nyilatkozatban beleírnak, ne szenvedjenek hátrányt azokkal szemben, amelyek átláthatatlan ellátási láncok során kihelyezik a termelés szakaszait, és így tisztességtelen verseny alakul ki, amelynek kárvallótjai azok lesznek, akik szociálisan felelősség, felelősségteljesen próbálnak eljárni. Tehát méltányos kereskedelmi feltételeket kell teremtenünk, és valóban azokat kell támogatnunk, akik tényleg méltányos kereskedelmet próbálnak teremteni. Láttuk ugye Kína kapcsán is. Európa, az európai gazdaság csak akkor lesz esélyes arra, hogy a gyártás szakaszait Európában tartsa, Máskülönben átláthatatlanná válik az egész. Úgyhogy az ellátási lánc kérdése számomra ezért rendkívül fontos, és arra kérném a kollégáimat, hogy vegyük figyelembe azt, hogy a vállalatok majd persze azzal fognak érvelni, hogy mindez óriási terheket jelent és túl nehéz kivitelezni, de vannak vállalatok, amelyek teljesen járnak el, és átlátható keretek között, de ide tartozik az is, hogy ne kelljen ezen vállalatoknak, amennyiben etikusan járnak el, versenyhátrányt elszenvedniük. Végezetül nem engedhetjük mert ez gyakorlatilag ezt az egész struktúrát tönkretenni, ha eleve leszögeznénk azt, hogy minden vállalat, amely azt nyilatkozza, hogy a közététel problémát jelent a vezetőség számára, hogy számukra egy kivételt helyezünk kilátásba, mert akkor az egésznek vége, akkor gyakorlatilag egy használati utasítást alakítanánk ki arra vonatkozóan, hogy hogy lehet megkerülni a jogszabályozást ezzel pedig tényleg nem érnénk el semmit. Tisztelt kollégánk, a jelentés, ez a jelentés, illetve ennek a jelentése messze túlmutat azon, amit eredetileg szerettünk volna, de csak akkor, hogyha a kereskedelmi kapcsolatokat átláthatóan alakítjuk, csak akkor tudjuk az etikusan fellépő vállalatokat Európában vagy máshol ellátni egyfajta piaci lehetőséggel, hogy előnybe kerüljenek az átláthatatlan és nem etikusan fellépő vállalatokkal szemben is. Csak hogyha etikusan járnak el ezen vállalatok, csak akkor fogjuk tartósan elérni azt, hogy a termelés Európában maradjon, már pedig meggyőződésem, hogy tartósan erre kellene törekednünk. Köszönöm. Köszönöm. Masip kolléga következik. Nagyon röviden, elnök úr, nincs itt kollégám és barátom Koferáti úr. Ő behatóbban tanulmányozta ezt a kérdést, ami ugye egy rendkívül kényes ügy, de szeretnék rámutatni egy olyan álláspontra, amely már nagyon régi a frakciómban, és amelyet Koferáti úr képviselt korábban. Két fontos aspektusra térnék ki ezen jelentés kapcsán. Először is szeretném megjegyezni, hogy megszorítva eriztem magam, amikor tegnap Cecilia Wikström arról beszélt, illetve Bárnyé úr azt mondta, hogy ez nem lehet egyfajta nyitott kapu, a lobbisták számára, hogy az Európai Unióban így lépjenek fel, és hogy a lobbistáknak kedvezzünk, például a kitermelő gazdaságok, vagy az Afrikában működő és más kontinenseken működő kitermelő vállalatok, vagy faipari vállalatok számára. Az állampolgárok irányába pedig szerintem nagyon fontos, ami elhangzott itt, és amit Rebeka hozzászólásából is tolmácsolt Wikström kollega, a bagladesi ügy ugye mindannyiunkat megrázott, ez egy borzasztó katasztrófa volt, és jogalkotóként a mi feladatunk az, hogy választ adjunk az ilyen problémákra. Egyetértek Lichtenberger kollégával, mert a homályosság, illetve az átláthatóság hiánya ebben az ügyben nem lehet ürügy arra, hogy diszkrimináljuk azokat, akik bizony az etika szabályai alapján járnak el. Mi ezt támogatjuk. Az Európai Unió hangsúlyosan kezeli ezen ügyeket, de nem biztosíthatunk kiskaput azoknak, akik ki akarják használni az átláthatóság hiányát. Tehát csak megismételni tudom azt, amit Kofferáti kollega már elmondott. Nagyon fontos ez frakcióm számára. Az ellátó, illetve alvállalkozói lánc országonkénti jelentéstétel, közzététel, ezek abszolút kulcskérdések annak érdekében, hogy tető alá hozzuk ezt a jelentést. Köszönöm. Alexandra Tain, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt kollégák. Engedjék meg, hogy először is tisztázzak valamit az itt lefolytatott korábbi vitával kapcsolatban. Lehet, hogy rosszul fordították vagy értelmezték a szavaimat Oroszország, illetve Kína vonatkozásában, már ami a szociális felelősségvállalást illeti. Én arra próbáltam utalni, hogy a kínai delegáció utazása során mi történt, a kínai delegáció látogatása során, amikor ugye az országonkénti közzétételről beszéltünk, hangsúlyoztam, hogy nem az a fontos, hogy legyenek írásba foglalt szabályok, hogy a fogadó országban a vállalkozók problémákkal szembesüljenek, hanem előfordulhat sajnos, hiszen egy örökké valóság óta folyik már a vita. Nem tudom, hogy a bizottság meg tud-e nevezni ügyeket, de a kínai delegáció látogatása során megállapította, hogy a jogi standardok ellenére is lehetnek problémák az országonkénti közzététel kapcsán. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, és a pontosítást is köszönöm. Én ugyanis nem úgy gondolom, hogy ezt a jelentést a végletekig kellene kibővítenünk és kiterjesztenünk millió olyan dologra, amelyet mindig is fontosnak tartottunk. Itt a CSR a lényeg, és ennek van egy konkrét definíciója. Ez egy önkéntes, a törvények felett álló társadalmi felelősségvállalás és az önkéntesség a CSR szempontjából nagyon fontos, ennek tükröződnie kell. Éppen ezért örvendek annak, hogy az előadó leszögezte azt, hogy nem elfogadható, hogy pénzügyi kötelezettségek kerüljenek ebbe, pénzügyi információk kerüljenek ebbe a jelentésbe, és arról sem lehet szó, hogy olyan kötelezettségek, amelyek a kormányzatokra vonatkoznak, bekerüljenek a jelentésbe. Tehát a különböző nemzeti munkajogi követelmények betartása, például a munkaidő hossza, ez természetesen nemzeti jogszabályokba tartozik, és a tagállamok hatáskörébe tartozik. Ennek semmi köze a társadalmi felelősségvállaláshoz a vállalatok szempontjából, a múltkor is láthattuk már, hogy teljesen eltérően értelmezzük a CSR-t, attól függően, hogy ki milyen tagállamból származik. Számomra mindenek előtt az a fontos, hogy 500 munkavállalónál maradjunk a vállalatok esetében. Többször utaltam arra, hogy Németországban van egy másfajta definíció a, közép, a közepes vállalkozásokra nézve, maximálisan 500-ban szabja ez meg a munkavállalók számát. Vannak családi vállalkozások, ahol több mint 500 az alkalmazott, de teljesen saját tőkéből finanszírozzák magukat, tehát semmiféle érdekük nem fűződik a az információ közzétételéhez. Ellenzem azt, hogy a szállítói láncra terjesszük ki ezt a jelentést. Többször beszéltünk már, ezerszer beszéltünk a bangladensi ügyről, de Lichtenberger azt, hogy megint csak nem konkrétan fogalmaz. Én azt szeretném tudni, hogy vállalkozónként én mit tegyek, hogy megfeleljek a követelményeknek. Még akkor is, hogyha személyesen elmegyek Bangladesbe, és látom ezeket a tipikus gyárakat, amelyek Németországban és Ausztriában is. Az ember ugye nem önmagában dolgozik, hanem több varónő dolgozik együtt egy, egy óriási teremben. Szeretném tudni, hogy hogyan tekintsek ezen épületekre most statikai szakvéleményeket kell kérjek, vagy, vagy mit? Igazából mi az, amit én, mint vállalkozó tehetek? Mit várnak el tőlem? Hogyha bemegyek egy ilyen gyárba, akkor ugye látom, hogy ott ülnek lányok, akik gyanúsan fiatalok, ezt lehet, hogy meg tudom állapítani, de hogy ebből az-e a benyomásom, hogy itt 10 vagy 12 évesek dolgoznak-e, emlékeztetnék arra, hogy például indiai szervezetek, nem kormányzati szervezetek többször arról beszélnek nekünk, hogy ez a gyermekmunka a világ különböző részein sajnos használatos a családok megélhetése szempontjából. A civil szervezetek sem ellenzik ezt, legfeljebb azt mondják, hogy 16 évben szabjuk meg a határt, de ez katasztrófákhoz vezethet. Konkrétan Bangladesre térnék vissza, és az ottani esetre hogyan ismerjem fel én, mint vállalkozó azt, hogy egy épület, egy gyár össze fog omlani. A nemzeti kormányban vagyok kénytelen megbízni, és a hatóságokban. Legfeljebb, hát nem tudom, hogy menjek el az építészeti hatóságokhoz, az engedélyekért, vagy megnézem, hogy hogyan ellenőrzik az épületeket, nem tudom, de szeretnék egy konkrét választ kapni arra vonatkozom, hogy én, mint vállalkozó, mit kell tegyek az ilyen országokban. Hogyan állapítsam meg azt, hogy valami nincs rendjén, amikor azt látom, hogy 100 vagy 200 munkavállaló nő dolgozik egy adott gyárban. Éppen ezért határozottan ellenzem, hogy mindezt kiterjesszük a beszállítói láncra, mert ez egy óriási terhet jelent a vállalatokra. Ők nem tudják megállapítani ezen tényeket, és szeretnék még visszatérni a módosítóimra is. Júniusban lépett hatályba a megreformált irányelv. A bizottsági javaslat, amely most előttünk van, még a korábbi, már hatáját vesztett jogszabályra épül. A módosító indítványaimban a különböző bizottsági javaslatokat töröltem, ezek még a régi irányelvre hivatkoznak, és ezeket helyettesítettem a jelenlegi szöveggel, ahogyan az a jelenleg hatályos irányelvben szerepel, így egyértelművé válik, hogy mit szeretnék megváltoztatni. Ezt csak a pontosítás véget akartam leszögezni. Számomra mindenek előtt az a fontos, hogy ne menjünk az 500 fős határ alá, a vállalatoknak, családi vállalkozásoknál egyáltalán nincs semmilyen érdekük abban, hogy felvállalják a CSR követelményeit, és azt szeretném, hogy ez egy külön jelentésbe kerüljön, ne itt beszéljünk az ellenőrzésekről, mert a bizottság, ugye mindig azt mondtuk, hogy egy hatásértékelést szeretnénk, de ennek komoly költségei vannak, és a bizottságnak erről is beszélnie kellene. Hogyha túllépünk a bizottsági javaslaton, és azt mondjuk, hogy az egészet auditálni kellene, akkor egy költséghatékonyság elemzés is szükséges. Nem követelhetjük mindig itt a jogi bizottságban a költséghatékonyság elem, elemzéseket, és aztán olyan módosítókat terjesztünk elő, amelyek messze túllépnek a bizottsági szövegen. És akkor a saját előírásainkhoz sem tartjuk magunkat. Hát Lichtenberger asszony is mindig a jog érvényesítésén dolgozik, de itt a hatásvizsgálat hiányzik. Ha a mi feltételeinkhez és standardjainkhoz akarjuk tartani magunkat, akkor ezt így nem fogadhatjuk el ebben a formában. Nem tudom, hogy mi van még hátra, igen, ezt akkor mind ellenőrizni kellett volna. Tehát ennyi. Számomra az a legfontosabb, hogy ne terjesszük ki az egészet a végletekig. Köszönöm. Danke, Köszönjük. Speroni úr következik. Köszönöm, elnök úr. Ha már a módosítókról van szó, némelyiket nehezen tudom támogatni. Egyeseket németül írtak, németül én nem tudok, és nehéz így róluk tárgyalni, hogyha nincs fordítás. De ettől függetlenül lenne egy kérdésem a címmel kapcsolatban is és ez nem csak formális dolog. Itt egy szöveg, amely irányelvekre hivatkozik, amelyek időközben megszűntek, mert a két korábbi irányelv, amelyre itt hivatkozunk, megszüntetésre került. Hogyan lehet módosítást javasolni, vagy módosítani olyan szövegeket, amelyek már nem is léteznek? Parlamentként, ha anomáliákkal szemben akarunk fellépni, akkor lépjünk már föl egy ilyen alapvető dologgal szemben is. Miért nem tette meg ezt már a bizottság, miután saját maga hatálytalanította a hivatkozott irányelveket, miért nem volt képes átnevezni a szöveget? Talán itt a bizottságtól, ha van valaki, akkor megválaszolhatná a kérdést. Itt van a bizottság képviselője? Akkor megadom először neki a szót, aztán visszaadom majd a szót az előadónak. Köszönöm. E kérdésben köszönöm a megjegyzést, és köszönöm a szót. Ne felejtsék el, a bizottság eredetileg eh, a, a nem pénzügyi jellegű információk jelentésével kapcsolatban kezdett a témával foglalkozni, akkor még megvolt a két irányelv, hatályban volt, és közben, ugye áprilisban sikerült csak elfogadni a szöveget, vagy júniusban, és valóban akkor új joganyag született, talán most már, amikor tényleg jogalkotási eljárás indul, és társ jogalkotásra kerül sor, ez a kérdés most már nem formális, hanem érdemi. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy Noha a hivatkozott joganyag változott és fejlődött, ez az új szöveg részben pont azért kell, hogy részre jöjjön, mert ezt a két irányelvet időközben visszavonták. Okay, ich weiß nicht, ob das Herr Kollegen Speroni ausreicht. Nem tudom, hogy Speroni úr elégedett a válaszsal, parancsoljon. én akkor ezt most úgy értem, hogy amikor a javaslat megszületett, akkor még a irányelvek hatályban voltak. De hát, ha megszűnnek, akkor miért nem lehet a, a szikben is megszüntetni a rájuk való hivatkozást? Én továbbra sem értem ezt a megközelítést. Meglep, hogy ezt az előadó sem vette észre, tehát olyas, hogy olyasmire hivatkozunk, ami nincs. Hát ezt a technikai kérdést akkor majd a bizottsággal megpróbáljuk tisztázni. Nekem is lenne ezzel kapcsolatban megjegyzésem. Valóban, kerüljük el az olyan helyzeteket, pláne hogyha egyébként egyetértünk dolgokban, hogy audit kötelezettséget írjunk elő. Ez kiszámíthatatlan költségeket okozna, és teljesen ellenébe megy az audit irányelvünknek, amit vele versenyt próbáljuk ösztönözni, pont, hogy lelassítanánk ezt a folyamatot. Szakmailag nem elment köz. Szakmailag nem indokolható hiszen az accounting irányelv kapcsán elmondtuk, hogy a kötelezettségvállalás és a mérleg bemutatás bőven elég. Most akkor nem mondjunk saját magunknak ellent. Aztán konkrétan ez mire vezetne? Tegnap a biztos úr is utalt erre, hogy jó, érdemes, hasznos, szép dolog lenne ezt a folyamatot lezárni. Minél több új követelést próbálunk hozzácsatolni ehhez a szöveghez, annál kevésbé valószínű, hogy ebben a jogalkotási időszakban ezt le tudjuk zárni. Látjuk, hogy már most is több tagállam blokkolja azt, és a biztos csak azt reméli, hogy ez a minimális többség meg lesz a tagállamoknál, hogy elfogadjuk ezt. Ha további követelésekkel állunk elő, akkor szinte biztos, hogy ez nem fog megtörténni. Maradjunk csak a kereteknél és az eredeti elképzelésnél. Nyilván lehetne mindig uh, többet kérni, követelni és javítani a világon, de ne keltsünk olyan reménységet, amelyről már amely ígéretről már most látszik, hogy megvalósíthatatlan lesz, és a tanácson nem fog átmenni. Már hallottuk tegnap is, hogy a biztos ezt szeretné ezt a témát még a saját időszaka alatt lezárni, és hogyha ezt nem tesszük neki ne, könnyebbé, akkor saját magunknak lövünk öngolt, és a háromoldal egyeztetésen sehova nem jutunk majd. Most az előadónak, aztán még két kollégának adok szót, vagy előbb a két kollégának, és aztán az előadónak. Jó. Nem tudom, ki jelentkezett először, Tajneszornak először, és aztán Lichtenberger asszonynak. Csak reflektálni szerettem volna Speroni úr kérdésére. Én oda mentem, megnéztem az eredeti bizottsági szöveget, és és ki is töröltem azt. Az új javaslatok már az új irányelv szövegre hivatkoznak. Tehát a magam részéről ebben nem vagyok bűnös, ugyanakkor érdekel engem is a bizottságtól a válasz arra, hogy ilyen esetekben, ha megváltozik közben a jogalap, akkor jogalkotás technikailag mit kell tenni. Nem tudom, hogy én jól jártam el azzal, hogy töröltem a hivatkozást, mert lehet, hogy ebből is adódik valamilyen zavar. Tehát ezt a jogászok tudják megmondani, hogy jól jártunk el, hogy kell akkor módosítókat megfogalmazni, ha már tulajdonképpen nem módosítókról van szó. Ez egy eljárási szabályzati kérdés is, nem csak <clears throat> az Európai Bizottsághoz intézett kérdés. Lichtenberger asszony, ezzel kapcsolatban mindenképpen szerintem feljegyzést kell írnunk erről, mert az első három oldalú egyeztetés során ebből még baj lehet. Ezt le kell szögezni, ezt a problémát. Tain, asszony kicsit kielezetten fogalmazott, és, és nevetségesé próbálta tenni javaslatomat a beszállítói láncok vizsgálatával kapcsolatban, de azért mondjuk el a következőt is. Ha megnézzük azt a bangladesi összedőlt épületet, akkor csak ránézésre is lehetett volna látni, hogy ez nem bír el ilyen terhelést. Lyukak, repedések voltak a falban, és megnövelték a, dolgozói létszámot, sőt, erről már ott is bizonyítékok voltak. Tehát egy vállalkozó nem ö, vetheti ki a nyagából a felelősséget, csak azért, mert formálisan a helyi hatóság lenne a felelős ezért. És amikor ö, a szociális felelősségvállalásról beszélünk, és a beszállítói láncról, akkor én arról beszélek, pont igen, arról is beszélek, amit Tajnasztan is említett, hogy vannak-e ott gyerekkorú foglalkoztatottak, és ezt tényleg lehet látni messziről is. A filmek, a riportfilmek konkrétan mutatják, hogy mennyi fiatalkorú áldozat volt. És azt is azért egy vállalkozó, ha kicsit is felelős, látja, láthatja, hogy súlyos munkavállalói érdeksérülések vannak-e, már pedig nagyon súlyosak ezek gyakran. Tehát nem azt akarom, hogy minden egyes cég, minden egyes épületről állami ö, mm, nyilatkozatokat szerezzem be. E, nyilván a racionalitás talaján állok, de a legnagyobb, legszembetűnőbb ö, és szemtelen ö, felelőtlenségeket vegyük észre, amikor például ö, valaki bejelenti, hogy iskolát épít Afrikában, aztán 15 évvel később sincs még ott semmi, és ezt már senki nem látja. Vagy amikor 1,99 euró centért valaki pólókat árusít, azt is vegyük már észre, hogy ennyiért nem lehet Európában terméket előállítani. Tehát ezért kellenének normák, igenis kellenek normák, és egy kicsivel több átláthatóságra mindenképpen szükség van, és eh, ezeknek az országoknak, Kongo bangladesh problémáit nem fogjuk megoldani, de a saját felelősségünket vállaljuk, és legalább a mi eh, cégeink eh, ernyője alatt ne történjenek disznóságok és emberi jogtiprások. Egyébként ez Európának sem jó, mert minél nagyobb a különbség a munkakörülmények között, annál jobban vándorolnak el a cégeink. Speroni úr és Wikström asszony kapnak most szót. Köszönöm szépen, elnök úr. ...93 óta létezik egy szöveg, amely végül is Lichtenberger asszonyt támasztja alá, de gondom van azzal, hogy hogyan lehet ezeket az elvárásokat ellenőrizni. Mert jó, lehet, hogy voltak 20 centis rések a falban, de hogyan lehet egy vállalkozást arra kötelezni, aki többszörös közvetítői láncokon keresztül külföldről rendel termékeket, és gyakran tényleg nem is tudhatja, hogy azokat hol állítják elő. Lehet, hogy ez a kereskedelmi egyezmények feladata lenne, hogy az ilyen helyzeteket kezelje, mert az egyes kis cégeknek nem lehet a nyakába vagni ezt a felelősséget, hogy a százszoros közvetítői láncokon keresztül érkező termékért ők legyenek felelősek annak előállítási körülményeért. Igen, itt jelentési kötelezettségről van szó. Ö, ö, Lichtenberger asszony ugye az átláthatóságot kéri számon, tehát az, hogy legyen jelentés az ilyen helyzetekről. Wikström asszony. Köszönöm. Szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogy ez nem a szociális felelősségről szóló jogalkotás, ez a jogalkotás az átláthatóságról, a beszámolási kötelezettség, beszámolás átláthatóságáról szól, nem a cég felelősségvállalásáról. Érdekes ezeket a hozzászólásokat hallgatni, de akár ki is mehetnénk kávézni közben, mert nagyon sokan itt elbeszélnek a téma mellett. Baltassáre úr kiváló módon kezeli a témát, nagyon komolyan veszi azt, és most azon kéne dolgoznunk és arról beszélnünk, hogy hogyan lehet erős európai parlamenti álláspontot kialakítani és megtámogatni főtárgyalónkat, amikor háromoldalú egyeztetésre megy a transzparencia, az átláthatóság kérdéséről a tanácssal. El is mehetünk akár most ünnepelni, hogyha nem a témával foglalkozunk. Baldassare úr, köszönöm szépen! Valamennyi kollégának köszönöm a felszólalást, javaslatokat, és persze azt a szenvedélyt is, amelyel részt vesznek a vitában. De realisztikus megközelítésre van szükség, mint ahogy elnök úr is kifejtette ezt. Az üzlet világa ezt a javaslatot rendelettervezeten nagyon szkeptikusan nézi. A tanácsban jelenleg a tagállamok többsége elezi az egésznek a megírását is. Ezzel együtt én remélem, hogy eredményre jutunk, valamit el fogunk érni, és a pénzügyi jelentés tétel egy bizonyos cégméret fölötti jelentéstétel kereteit megteremti. És más bejelentési, tehát nem csak pénzügyi bejelentési kötelezettségeket is sikerül etablálnunk, például a, a dolgozók arányára, nemi arányára, életkorára vonatkozó számokat kikövetelnünk. Nyilván sok mindenről lehetne ennek a témának a kapcsán beszélni, de itt most ugye arról beszélünk, hogy mi az, amit kötelezővé akarunk és lehet tennünk a cégek jelentéstételi eljárásában. Értem én, hogy egyes országokban bizonyos munkakörülmények ö, nem érvényesülnek, bizonyos minimál körülmények sem. De ezt a termékek biztonsága vagy nyomon követhetőségéről szóló jogalkotási anyagokban kell megfogalmaznunk ezeket a kételyeket. Ha 1,90 euró be kerül egy t-shirt, ahogy ön is elmondta, én, mint fogyasztó is felelős vagyok, ezzel egyetértek, mert biztosra vehető, hogy ezt a pólót Indiában vagy Bangladesben varták, és nagyon is feltételezhető, hogy gyermekmunka van mögötte. Fogyasztóként is lehet úgy dönteni, hogy nem vesszük meg az ilyen terméket. Ugyanakkor a vállalkozásainknak nem szabad olyan kötelezettségeket előírnunk, amelyek betarthatatlanok, hiszen nincs is esetleg lerakhatók az adott országban, nem úgy, mint a BMW-nek vagy a Fiatnak, tehát az óriás cégeknek. Gyakran itt helyi cégekről van szó, akik mások megbízásából dolgoznak, és európai vállalkozásoknak adják tovább a terméket. Gyakorlatilag lehetetlennek látszik számomra, hogy a teljes beszállítói láncot lekövessük. Legyünk realisták, és próbáljunk meg úgy eredményre jutni, hogy bővítjük az információ, a jelentendő információ körét, ezáltal átláthatóbbá teszik az eljárást, de teljes körű lefedettséget ne várjunk. Mint a jogi bizottság és mint az Európai Parlament képviselője, vagy ezeken a szinteken, meg kell oldanunk továbbá az országonkénti jelentéstétel problémáját. Bárnyi biztos úr köréből már bizonyos jelzések érkeztek felénk, hogy ezen dolgoznak. Nem tudom, hogy a tagállamok ehhez hogy állnak hozzá. Egy biztos, hogy az adó elkerülést, adó csalást csökkenteni kell, és ehhez valószínűleg politikai fellépésre lesz szükség, annak a követelésére, hogy a nagy cégek valamennyi országban pontos beszámolási kötelezettséget kapjanak a nyakukba, adó elszámolási szempontból. Független attól, hogy különböző tagállami joganyagok alapján esetleg arra lehet hivatkozni a részükről, hogy itt üzleti titkot árulnak el. Ez egy vállalati kommunikációs és információs politika része kell, hogy legyen, ezért körültekintően kell nekünk is eljárnunk, vagyis szerintem inkább vitát lenne érdemes kezdeményeznünk első körben, amely a következő hónapok és évek során aztán majd kibontakozhat. Nagyon örülnék, hogyha odáig eljutnánk, ameddig most akarunk eljutni, még ezen mandátum időszakában, és ez nem lehetetlen, hogyha olyan célokat tűzünk ki, amelyek valóban elérhetőek. Konkrét dolgokat éppen ezért a kompromisszukban is arra fogok törekedni, hogy a kollégák által felvetett dolgokat konkretizáljam, ugyanakkor túlzó követeléseket, ígéreteket ne tegyek, amelyeket aztán úgysem tudnánk betartani, illetve amelyek esetleg a jogalkotási javaslat elutasításhoz vezetne a tanácsban. Köszönöm szépen. Igen, szavazunk decemberben, és meglátjuk a továbbiakat. Folytatjuk is a munkát a 26. pontunkkal. Megint csak Baldassare kolléga, aki felelős ezért a kínai delegáció vezetője volt, Rafaela parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban a bizottságunk egy delegációja elutazott Kínába, és hát az a megtiszteltetés jutott nekem, hogy én voltam a vezetője. 28 és 30-a között Gáló asszony, Wikström asszony, Lichtenberger, Cvjevka, Rapkai és Speroni úr részvételével októberben utaztunk, és köszönöm a kollégáknak itt és most a kiváló hozzájárulásokat a tárgyalásokhoz. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a szakbizottság titkárságának és a frakció munkatársaknak is, hiszen nagyon fontos minőségi munkát végeztek ők, és külön köszönet illeti az Európai Unió kínai delegációját. Ők elkísértek bennünket a tárgyalásainkra, és egy olyan kultúrával ismertettek meg bennünket, amelyek amely nagyon különbözik a miénktől, nem csak intézményi jellegét tekintve. Készítünk egy jelentést, majd a tárgyalásainkról, ezért ezek részleteiben nem kívánok belemenni, a legfontosabb témákat csak megemlítem. Egy első ülésen az európai delegáció jelenlévő résztvevői bemutatták a kínai politikai helyzetet, két körülményre hívták fel külön a figyelmet. Egyrészt az, hogy az igazságszolgáltatás apparátusa kevésbé független, ez azt jelenti, hogy a kínai kommunista párt tartja lényegében kezében az igazságszolgáltatást. A második pont, hogy egy egyre erősebb, öntudatosabb középosztályjal lehet számolni, ők a polgári jogokat és képviselik, és az egyéni jogokat fokozottabban, sőt a környezetvédelmi tudatosság is jobban megjelenik, hiszen az ország súlyos problémákkal szembesül ezen a területen. Az EU delegáció felhívta a figyelmet arra is, hogy milyen sajátosságai vannak a kínai szellemi tulajdonvédelemnek, mindenek előtt a krokodil ügyet említették, ez egy európai márka név, amely a, egy kínai márkával konkurál, és ez komoly elakosztal lakosztal, és ez komoly ütközéseket okoz. Néhány szakértővel tárgyaltunk, akik szintén felvetették ezt a témát a népi kongresszus és a legfelsőbb bíróság képviselővel találkoztunk. A szerzői jog témája is felmerült. Kín, a kínai szerzői jogi társasággal. Ez már hosszabb ideje foglalkozik a témákkal, gyakorlati problémákkal szembesülünk itt mindenek előtt ami a jogdíjak elosztását illeti. Azokról beszélünk, hogy hogyan jutnak hozzá a javadalmazásukhoz a kultúrában tevékenykedők. Nem könnyű feladat egy ilyesét megoldani egy akkora országban, mint Kína, aztán voltak megbeszéléseink a belső piaci bizottság résztvevőivel. Mi egyébként nagyon pontosak voltunk minden egyes tárgyalásunknál. Azt kell, hogy mondjam, alig került sor késésekre, de az EU-kínai kereskedelem kérdéseivel foglalkoztunk, az Európai Unió kereskedelmi kamarájánál is jártunk. Itt felhívták a figyelmet a viszonyosság hiányára a közbeszerzéseknél. Tárgyalásokat kívánnak kezdeni most. Erről a témáról az Európai Bizottság célja most az, hogy az Európai Unió tárgyalási pozícióját erősítsék a globális szinten, amikor a közbeszerzésekről van szó. Most nem kívánom részletesen leírni a többi tárgyalást, mint mondtam a jelentésben, elég pontosan utána olvasható. Az a döntés született egyébként, hogy véleményt készítünk, majd amit elküldünk a népi kongresszusnak a mostani reform kapcsán, méghozzá konkrétan a márkavédelem ügyében. Itt az említett krokodálymárka, a kínai krokodálymárka is szava kerül. Köszönöm szépen. Lichtenberger asszony és Wikström asszony, most fordítva lesz a sorrend. Ja, herzlichen Dank für den Bericht in, ähm, äh, sagen wir mal, äh, sehr höflichen Worten äh, ausge... Köszönöm szépen. És a jogrendeket illetően eh, és a jogalkalmazást illetően kiderült számunkra, hogy eh, a márkák és szabadalmak esetében vannak eh, záradékok, ezeknek a restriktív alkalmazása az egyik dolog, de másrészt az az, hogy ők ezt vezérelfként kezelik, hogy ilyen szigorúan lépnek fel, ezt figyelembe kell venni. Ez azt jelenti, nekünk is vannak ilyen záradékaink. Mi gyakorlatilag arra raktározzuk ezt el, arra tároljuk, hogyha nem világosak a dolgok, akkor így lépünk fel. Ők viszont elvis szinten alkalmazzák ezt. Most nem akarom azt mondani, hogy nem akarom értékelni, hogy kinek van igaz a kínai piacnak, a kínai kommunista pártnak, vagy nekünk. Az nagyon fontos viszont szerintem, hogy azoknak, akik üzletet akarnak kötni Kínában, elmondjuk ezeket az információkat, mert már régóta látjuk, hogy vannak rossz beruházások, amelyek nem válnak be, és hát számtalan sikertelen sztorit ismerünk, hogy a cégek be akarnak menni a márka neveikkel az ottani piacra, be is jelentik a kínai jog szerint, stb. stb. És végül azt szűrhetik le tapasztalatként az egészből, hogy bizony-bizony itt az egymás mellett élése a különböző márkáknak eh, távolról sem könnyű náluk hiszen hosszú távon nem könnyű európai cégként jelen lenni a piacon. Arról nem is beszélve, hogy van egy előírás, amely vegyes vállalatok alapítását teszi kötelezővé, és ez még mindig működik. Ezt látni kell. Tehát fontos az, hogy valahol nekünk is van itt egy kötelességünk, ezt akartam mondani, és remélem, hogy a kamaránk, a kereskedelmi kamaránk ezt bizonyos fokig el tudja végezni, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen viszonyokkal szembesülnek ott hogy bizony ilyen rendelkezések vannak, sőt, élnek is a rendelkezések adta lehetőségekkel. Ha ezt előre tudom, akkor szépen rá tudok hangolódni erre, és akkor végig gondolom, hogy a márkám bejelentési folyamatát, eljárását végigvigyem, és akkor gyakorlatilag a másolat békésen mellettem él, és az egész üzleti modellemet képes tönkretenni, míg ott ez gyakorlat. Vagyis azt kell, hogy mondjam, be kell látnunk, hogy a világ más tájain más logika működik ezen a területen. Ezt a potenciális partnereinkkel közölni kell itt Európában, hogy ne legyenek túl nagy illúzióink, amikor kimegyünk a kínai piacra. Azt kell, hogy mondjam, nagyon kevés európai céget ismerek, akik megnyertek egy pert márka névhasználat miatt Kínában, de nagyon sokat ismerek, akiknek ki kellett vonulni a piacról egy idő után, mert egészen egyszerűen a másolat legitimációt nyert a kínai jog szerint, és ez azt is jelenti, hogy hát nehéz gazdaságilag működni ott. Ez egy figyelmeztetés ránk nézve is azt kell, hogy mondjam, hogyha Európában szigorítjuk a törvényeinket, például a márkavédelem területén, nem várhatjuk el, hogy ez az importok vonatkozásában, vagy üzleti kapcsolatok vonatkozásában, Kína esetében tényleg hatással van ami aztán megfelel a mi szándékainknak, eh, hanem mi csak az európai ügyeket tudjuk, entitásokat tudjuk kezelni. Tehát ha a hamisításokról beszélünk, amik itt a piacra kerülnek nálunk, ezeket szigorúbb európai törvényekkel nem fogjuk tudni megakadályozni. Ez már elég világosan illúzióvá vált, hiszen az egyik rendelkezés, ami nálunk egy ilyen eh, utolsó megoldás náluk elv, egy szabad elv. És ezt figyelembe kell vennünk, hogyha márkavédelemről, szabadalomról, copyrightról tárgyalunk itt Európában, ugyanis nem fogjuk tudni megoldani azokat a problémákat, amelyeket a kereskedelem okoz Európán kívüli egységekkel. Ezt gondolom, ez egy nagyon fontos tapasztalat, amit én ott megszereztem, és hát ilyen egyértelműen, kontúrosan mm, a jól előkészítődéseknek köszönhetően, köszönhetően, a jó kiválasztott tárgyalófeleknek köszönhetően világosá vált. Ezt kell, hogy mondjam. Ez egy fontos jelzés nekem, hogy van itt egy tudásunk, ismeretünk, ami aztán koncentráltan került elénk, és hát az a kötelességünk, hogy ezt továbbítsuk azoknak az embereknek, akik a piacon vannak, és rá tudnak hangolódni a piac elvárásaira, és hát az európai cégeknek tudniuk kell, hogy egy egyes vállalat esetében mire számíthatnak ott. Erről van szó, köszönöm a jelentést. Tényleg nagyon jól szervezték meg azt hiszem, hogy az európai képviselet tényleg a delegáció, tehát sok munkát elvégzett az előkészületek során, aztán jól kiválasztották a tárgyaló partnereinket, tehát jól előkészítették ezt. Amit meg akarok említeni, az említettem a szerzői jogvédelmi társaságot, a copyright társaságot, 60-an vannak egész Kínára. Hát azt kell, hogy mondjam, ez nagyon töredékes szinten van ott, ezt tudatosítani kell magunkban. Ez egy olyan modell, amit nem ismer a kínai kultúra valójában. És a VTO egy követelménye ez, hogy ezt bevezessék, ezért csinálták meg. Hát aztán van 60 emberük 1,3 milliárdos államra, és a szerzői jogokat ők fogják majd megvédeni, hát ennek a hatékonysága az nem egészen világos számomra. Köszönöm szépen, Wikström asszony. Thank you, and Eva has already pointed out the details and... Köszönöm. Igen nagyon kétértelmű a helyzet bizonytalan, amikor a szellemi tulajdont kell védeni Kínában, de Baldassare úrhoz fordulva, hát ön, e, és elnök úrnak is mondom, ez tényleg gyümölcsöző, hasznos dolog volt, és rendkívül érdekes utazásnak bizonyult ez, és megmutatkozott, hogy mi a szakbizottság szintjén nagyon jó csapatként tudunk együttműködni, jól kiegészítettük egymást, nagyon érdekes és szórakoztató is volt. Köszönöm szépen a titkárságnak is, hogy előkészítették ezt a munkát. Tényleg kiváló munka a program összeállítása is. És időnként kellemes dolgokat kell róluk elmondani, tényleg ezt be kell látni, dicsérni kell őket időnként. Sikeres utazás volt ez. Amit alá akartam húzni, amit ígértünk, hogy megoldunk, tehát a kereskedelmi jog módosítását, erről folyt vita, és a törvény 2014 májusában lép majd hatályba, az előkészítés már megtörtént, a legfelsőbb bíróság emberei és a jogi szakbizottság emberei várták a tanácsaikat, és bizonyos ügyekben tudtunk segíteni, ezt komolyan kell vennünk, szerintem, hogy segítenünk kell egy jó szöveg kialakításában, ezt ígértük. Nagyon érdekes, hogy Európai Parlamentként egyáltalán nem hiszem, hogy ez annyira fontos lesz, de hogy egyáltalán komolyan veszik azt, amit mi akarunk mondani. Ez egy fontos lehetőség számunkra. Ne, nyilván nem fogjuk megodosítani a törvényt, de hogy egy inputtal hozzájárulhatunk egy törvény megszületéséhez. Nem is akartam ennél sokkal többet mondani, szerintem ennyi. Köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett. Nagyon kellemes heten volt Kínában. Dankeschön. Herr Kollege Gani, bitte. Gani, kolléga. Szeretném. Egy dolgot szeretnék tisztázni az előadóval kapcsolatban a jogrendszerek ügyében. 2007-ben vagy 2008-ban egy másik delegáció is járt már Kínában, részt vehettem ezen a delegáción, és megvizsgáltuk a jogrendszerüket, az igazságszolgáltatásokat. Az egyik... A hamisítások kerültek szóba, amielőtt az utcán láttuk volna, hogy a órákat, Rolex órákat árusítottak, És, de hát itt az igazságszolgáltatás témája merült fel. És eh, a különböző, látják a különbséget Kína és Európa között, eh, bizonyos országok között a független hatóságok, és eh, azt szerettük volna, hogy adott esetben függetlenebb legyen öt év elteltével a kínai igazságszolgáltatás. Kíváncsi vagyok, történt-e valami? Jó. Bizonyos haladás történt. Az Európai Unió delegációja részt vett az új törvény kapcsolatos konzultációkon, amikor a hamisítás elleni törvényt vizsgálták, hát az a márka név kapcsolatos törvény nem sokára hatályba lép. Az Európai Unióhoz hozzá tudott járulni. Két dolog van, ami bizonytalan, teszi az egészet. Egyrészt a jogbiztonság, azt eh, láttuk, hogy törvényeket meghoznak, csak éppen nem hajtják eh, eléggé végre Peking az egyik dolog, a főváros, de hát ott vannak a hatalmas vidéki területek eh, társadalmi, gazdasági ügyben, de vonatkozik ez a jog végrehajtására és a törvények végrehajtására is, ha már elfogadták. Most eltekintve a végrehajtás ügyétől eh, a jogrendszer az, a jogrend az, ahol, amit látnunk kell, hogy túl sokáig elhúzódnak az ügyek. A mediátorok, a közvetítők igyekeznek természetesen ellátni a feladatukat. Volt lehetőségünk egy ilyen társasággal beszélni, amely a közvetítése foglalkozott, a különböző jogvitákat és egyéb vitákat kívánnak megoldani. Természetesen többek között beszéltünk az elnökkével is ennek a társaságnak. És igazából nem örültek annak, hogy felhívtuk a figyelmet arra, hogy a jogrendben vannak nehézségek. Egyes képviselők jártak egy Sejen manufaktúrában is, ahol különböző márkákat láttak, ahol ismert nevek tűntek fel, csak egy-egy betűt változtattak meg rajta. Nem gondolom egyébként, hogy Kína a márkavédelem rendelkezéseit száz százalékig át fogja ültetni én nem gondolom, hogy ezt meg lehet valósítani az ottani piacon. Nagyon sok ügyvédi iroda foglalkozik ezzel, és tanácsadást kínálnak. Itt arról van szó, hogy érdemes megvizsgálni, hogy mielőtt az ember kimegy a kínai piacra, hogyan tud lehetőleg számos védőintézkedést meghozni, például a márkanevet azonnal regisztrálják. Számos cég van, aki azért vezetette el a márka védelmét, mert nem hozták meg a szükséges megelőző intézkedéseket. Vagyis azt tudom mondani, hogy itt komoly tanácsadásra van szükség már előtte. ezért fontos azt látni, hogy eddig hogyan hajtották végre ezeket a rendelkezéseket. Én is még egyszer köszönöm a munkatársakat, társaknak, hogy előkészítették ezt az utazást, és hogy ilyen jó tapasztalatokat szereztünk ott. Fontos volt, hogy egy ilyen nagy országot, mint Kínát jogi aspektusok alapján is megvizsgáljuk. Nyilván ezt a jövőben is meg kell majd tennünk. Most az a feladatunk, hogy megcsináljuk a jelentést, és akkor szerintem ezt meg is fogjuk csinálni. Köszönöm szépen. Hát akkor ez most a feladat. A szabályzat erre nem tér ugyan ki, de most akkor sui generis kell eljárnunk. Az elnökök értekezlete dönt erről. Én most azt javasolnám, hogy Wikström kollega, Baldassare kollega és a titkárság üljenek össze, és készítsenek elő egy levéltervezetet, ezt majd a koordinátorok elé terjesztjük tudomásul Véterre, és Baldassare úr a delegáció vezetőjeként írja ezt meg. Talán így adódik a legkevesebb technikai probléma, eljuttatjuk ezt Kínához. Ez nem egy hivatalos parlamenti levél, hanem a delegáció levele, hiszen a delegáció felhatalmazással bírt. Rendben, egyetértenek? Rendben, akkor ezt tesszük. Hát kell némi kreativitás, hogy megkerüljük a e, szabályzatok kapcsolatos e, problémákat. Köszönöm Báldeszere kollégának, és e, Karim úr pontját el kell halasztanunk délutánra, mert most nincs itt, úgyhogy ezzel kezdjük majd a délután során. Azt hiszem, hogy délután elég időnk lesz, ha nem tévedek. Köszönöm.